Dear colleagues, I would like to start the meeting. Uh, Kedves kollégák, elkezdjük az ülést, szeretnék mindenkit köszönteni. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Nincsen ellenvetés a napirend tervezettel kapcsolatban, így ezt elfogadottnak tekintem. A második napirendi pont a február 27-28-ai ülés jegyzőkönyvének elfogadása, és ennek a, az ülésnek a jegyzőkönyve hozzáférhető, és nem jeleznek az ülés végéig, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A harmadik napi rendi pont az elnök közleményeim. Egy közleményt szeretnék megosztani önökkel, ez az Európai Unió szolidaritásra alapjára vonatkozik. Ligúria és Toszkánia számára az októberi áradások kapcsán, amely az elmúlt évben történt. A Költségvetési Szakbizottság is egyetértett ezzel, Ezt mindenkinek közéadtuk, ezt az anyagot, és az ilyen helyzetek eh, vészhelyzetnek minősülnek a szolidaritási alap szempontjából, egy véleményt kell készítenünk, és lehet, hogy emlékeznek arra, hogy az elmúlt három-négy esetben az a döntés született, hogy eh, az elnök mandátumot kap arra, hogy a főszakbizottságnak jelzi azt, hogy a regi nem ér ellenvetéssel a szolidaritási alap mobilizálása kapcsán. Tehát ha önök egy, ezzel egyet tudnak érteni, akkor támogatni fogjuk ezt a témát. Úgy látom, hogy nem ellenzi senki ezt a pontot. Ezzel át is térhetünk a négyes napi rendi pontra, az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések hatályon kívül helyezése. A legutóbbi rendeletről szeretnénk e vitát folytatni, ez a 1083 per 2006-os LK rendelet. Mielőtt megadom a szót a két jelentéstevőnek a rendelet kapcsán, szeretném tájékoztatni önöket a munkacsoport ülésének eredményeiről. Erre az ülésre tegnap került sor, és az ülésen az általános rendelkezésekkel, illetve az, a teljes csomaggal kapcsolatban alakítottunk ki véleményt, illetve a közös stratégiai keretről szólt a vita, megállapodtunk abban, és én ezt javaslom most önöknek, hogy a végső jelentést el kell készíteni az általános rendelkezésről, és erről május 29-én folytatunk itt, tehát a szakbizottságban a módosítók határideje május 8-ától lehetséges, tehát május 8-a és május 31-e között lehet a módosító indítványokat ehhez az anyaghoz benyújtani. Szeretnénk egy szavazást megvalósítani a regiben július 11-én és ez tulajdonképpen mandátumot jelent majd a jelentéstevő számára. Az a cél, hogy elég időt adjunk a jelentéstevőnek ahhoz, hogy elkezdje a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, illetve a tanács képviselőivel annak érdekében, hogy végső szavazás valósulhasson meg ősszel. Nem tudom, hogy ez szeptember vagy október vége lesz -e, de szeretnénk egy végső szavazást megvalósítani 2012 eh, őszén, és a regi ősszel történő végső szavazása után fogunk szavazni majd a plenárison és a jelentésről. A teljes csomagról is folytattunk vitát, arról, hogy folytassuk-e azt, amiben megállapodtunk az elején, mi szerint a rendelkezést és a rendeletet egy csomagként kezeljük, és abban állapodtunk meg, hogy a csomagszerű megközelítést továbbra is folytatni szeretnénk úgy érzem, hogy el kell mondanom, amennyiben nagyon erőteljesek az érzések a jelentéstevők részéről, ami a speciális rendelkezéseket illeti, akkor rugalmasságot szeretnénk teremteni, de általában véve ragaszkodjunk ahhoz a szabályhoz, hogy egy csomagként közelítsük meg a két dolgot. A közös stratégiai keret a második ügy, amit meg szerettem volna említeni, és ez a, a jelentéstevőkre szeretnénk bízni, hogy ők milyen javaslatot tesznek. Folytattunk vitát két ízben is a munkacsoportban, és a jelentéstevők azt javasolták, illetve a résztvevők szintén csatlakoztak mindehez a vitán, hogy a közös stratégiai keret függeléként jelenik majd meg az általános rendelkezések mértet. Ezeket át kell alakítani, hiszen a bizottság egy e, munkaanyagot javasolt, és e, megállapodtunk az időrendben, Hát ami a közös külügyi politikát illeti, ezt, ahogy ezt a függelék is rögzítette, a májusi, május 8-ai ülésen be fogjuk ezt mutatni, de teljes formájában majd május 29-én a regi ülésén fogjuk ezt bemutatni. Az összes módosító indítvány, amelyeket önök a regi tagjaiként elkészítenek, nem a jelentésekhez kapcsolódnak, hanem a bizottsági javaslathoz. Tehát mindenkit arra bátorítanék, hogy dolgozzon az elképzelésein, hiszen a bizottsági anyagok október óta hozzáférhetőek, éppen ezért nagyon fontos erre tekintettel lenni. Azt gondolom, hogy jelentéstevők egyet tudnak érteni velem abban, hogyha az ő nézeteikről is konzultációt folytatunk, de május 8-án a jelentéstevők megosztják majd velünk a nézeteiket, és az önök módosítói a mi helyzetünket is megkönnyítik. Tehát a módosítókat május 8-ától lehet benyújtani, mint említettem, május 31-éig. Ennyit szerettem volna mondani mindarról, amiben a munkacsoport megállapodott a tegnapi nap során. Most pedig át szeretnék térni. Elnézést, először Elizabethnek adom meg mégiscsak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ön beszámolt arról, amiről, megbeszél, amiről besz, megbeszélést folytatunk tegnap, de ebben még mind nem állapodtunk meg. A szakbizottságnak kell ö, döntenie, illetve az Európai ö, Parlamentnek is tartania kell a tárgyalási kódexet az Európai Tanácssal. Nagyon fontos ezt az egyeztetést előkészíteni, és az úgynevezett Code of Contact legfőbb pontjainak meg kell felelni, egyébként nem fogjuk tudni támogatni ezeket a lépéseket. Köszönöm. Uh, Szeretném akkor egyértelműen elmondani még egyszer, hogy az előadókkal ezt tárgyaltuk a uh, munkacsoportban, mert az előadók döntik el, hogy milyen formátumot öltsenek a jelentések, a bizottság hozza ma a döntést persze formálisan, ha csak nincs valakinek ellenvetése. Ha gondolják a kollégák, akkor persze beszélhetünk erről is, illetve a határidőkről is, illetve a megközelítésről is mindenről, de hát az eljárási kódex szabályait mindenki tisztelni kell tartani. Äh, das, was Sie vorgetragen haben, ist nicht ausreichend. Um den Code of a parlament Code of Contactjét nem sikerült betartani, éppen ezért kérem önt, hogy készítsen egy határozatjavaslatot, annak érdekében, hogy sikerüljön ennek pontjait betartani. Hát jelentésről tett ön említést, de nem döntésről. Világos kritériumai vannak annak, hogy hogy kell összeállítani a tárgyalóbizottságot, és kérem önt arra, hogy ezt tartsuk be nem sürget bennünket semmi, éppen ezért a következő ülésre el kell készíteni ezt a döntést, a koordinátorok ülésére ezt szintén el kell juttatni, és kérem, hogy készüljön el ez az anyag. Amennyiben ez nem készül el, úgy kérjük azt, hogy vezessék be megfelelő lépcsék, lépéseket. Az eljárás kódex mely szabályait szegjük meg. A Code of Conduct kimondja azt, hogy az összes frakciónak ebben részt kell vennie, meg kell választani a tárgyaló delegációt, bizonyos eljárást kell betartani, írásban kell benyújtani ezt a szakbizottságnak, és kérem azt, hogy ez legyen meg. Uh, I, understand that you refer to the whole process of A egész tárgyalási folyamatra utal, akkor erre majd visszatérünk. Why, should I? I mean, as I said at the beginning, there is a... Ahogy azt az elején elmondtam, tegnap beszéltük azokról, akik a munkacsoport ülésen részt vettek. Volt egy javaslat. Tegnap az ajánlásokat benyújtottam, ezt elfogadtuk és nem volt ellenvetés. A napi rendről megállapodtunk, ami a Slitter asszony által felvetett kérdést illeti. Nos, ezt mindenképpen tisztázni kell, hogy hogyan tovább. Nyilvánvalóan mindenki tiszteletben tartja a szabályokat, hogyha nincsen további hozzáfűzni való, és senkinek, akkor lássuk a négyes napi rendi pontot értemben. Megadom tehát a szót az előadóknak. Nem tudom, hogy ki az első, aki szeretne hozzászólni. Angolul fogok hozzászólni, mondja fannister Roy úr. Már hát csak azért is, mert az angol nyelvű változatán rendelkezésre. Mindenek előtt Üdvözölnék mindenkit a Regi Szakbizottság eh, barátait, ha úgy tetszik, mert az új szabályzat pénzügyi eh, rendelettel kapcsolatban mindenki a kohézió barátja, az elnökség eh, barátja, mindenki jobban akarja ködeni a pénzeket. Az jó, hogy vannak a Reginek szakbizottsági szakbizottságnak barátai, hiszen mi vagyunk most mi vagyunk a főnökök, ha úgy tetszik, mi irányítjuk a dolgokat. Fontos, hogy ezt nyílt módon tegyük. Mindenki, mindenki tájékoztasson, főleként az árnyék előadók. Átlátható módon járunk el, de Meg kell mutatnunk már nyár előtt, hogy a szakbizottságunknak mi a, az Európai Parlamentnek mi az e, álláspontja ez ügyben, ami lehetővé teszi, hogy az első mandátummal már tudtunk tárgyalni a tanácssal. And at that stage it was really fragmented. <laughs> E, emlékszünk, hogy hogy jártunk az előző stádiumban. És nem tudjuk pontosan, hogy a tanácsban hogy állnak a dolgok, hogy haladnak a dolgok. Ma majd még beszélhetünk bővebben erről a kérdésről, a tartalomról. Most negyedjére beszélünk erről a kérdésről. A munka dokumentum ezzel az említett 10 ponttal rendelkezésre erről egyébként érdemi vitát folytattunk. Az első módosító indítványokat benyújthatjuk, amelyek közvetlenül megfelelnek annak, ahogy ön gondolkozik ez ügyben. <clears throat> Ez tehát egy általános megjegyzés. Mindenkinek építsük be a gondolatait az első módosítókba. What probably was been said about the timetable, yes? We have... nem, nem, mindenképpen meg kell ismételni azt, amit a mód, menetrendről mondtunk. Először a módosító indítványok, angol nyelvű változat. Hajlandóak vagyunk. Mindenkinek a, a megjegyzését figyelembe ehm, venni. Május 8-a a következő fontos dátum, amikor minden módosító indítvány beérkezik, ezeket lefordítják, <clears throat> és lesz egy időszak, egy kis idő arra, angolul van még csak meg egyelőre a szöveg, de mindenki megkaphatja a saját nyelvén ezt. hogy mindenki lássa, hogy hogyan gondolkodtunk ez ügyben. annak nincs értelme, hogy sok száz módosítóval fejezzük be a folyamatot. Júliusban kerül sor az első szavazásra, és akkor majd meglátjuk, hogy hogy hogyan tovább. Most szerintem erről még nem érdemes beszélni, ez tehát az, az én véleményem. Lenne még meg megjegyzésem. Fontos, a hét elején az ITRE bizottságban is felmerült ez a kérdés. A közös stratégiai ö, keret nem szabad, hogy delegált aktus formáját öltse. Elküldtük a módosító indítványokat éppen ezért. Ez a 12-es cikkre vonatkozik, ez a közös stratégiai keretet vizsgálja, ami egyébként a címen is szerepel. egy mellékletben szerepel majd ez a közös stratégiai keret. Azt mondjuk, hogy a regulation. This is, this is important uh, to, to show which uh, legislation is in the lead and which... Fontos, hogy melyik jogszabály uh, áll első helyen a sorban, és melyik az, amelyik csak tisztázza a az első legfontosabbnak a részleteit, ez egy horizontális módosítás lesz egyébként a rendeletben. Úgy, úgy kívánjuk ezt mindenképpen megtenni, tisztázni, hogy ezen a ponton azt jelezzük, hogy új szöveget fogunk benyújtani. Ezen a ponton ez a szöveg jogi szempontból vizsgálva május 8-ra mindenképpen ki kell alakulni ennek az új keretnek, hogy lássuk, hogy mik a főbb pontok, főbb vonalak később majd normális, hagyományos módosítóként nyújtjuk be ezt. A többszintű kormányzással kapcsolatban megerősítettük a, a állami szervek, a regionális és önkormányzati szervek szerepét a többi partnerrel szemben. A partneri szerződés, gondolok itt elsősorban a 13-as cikre, a partneri viszonyelvét kívánjuk megerősíteni, illetve ezt a partneri szerződést vagy megállapodást, illetve azt a jelentést, amely a programon elért haladásról számol be a makro stratégiákkal kapcsolatban. Szintén van egy módosító, amely tisztázza az együttműködés természetét, és amelynek célja az, hogy a marketorientált, piacorientált stratégiák milyen szerepet játszanak a régiós programokban. Ez tehát egy-két olyan pont, amelyet mindenképpen tisztázni kell rögtön az elején. Kíváncsi vagyok az önök véleményére. Szeretném a kollégák elmondanák eh, ma, akik a konkrét alapokkal foglalkoztak, hogy ettéren milyen haladást érhetünk el. Konstancához fordulok. talán a többi kérdésről tudnál beszélni. Okay. You want to keep some secrets for next wave of maradjanak azért titkok a módosító indítvány a következő hullámára is, Konstanca. Nincsenek titkaink, teljesen átláthatóak vagyunk, és azt gondolom, hogy egy ilyen ügynél ez rendkívül fontos az elkövetkezendő hét évre nézve. Nagyon fontos létrehozni egy ilyen csomagot a kohéziós politikában, és az elmúlt alkalommal minden egyes alkalommal megállapítottuk azt, hogy a vita nem csak a kohéziós politikáról szól tulajdonképpen, hanem az Európa 2020-as stratégia céljának teljesítéséről is. Ide tartoznak az éghajlati célok, a demográfiai jellegű kérdések, éppen ezért egy ilyen nagy csomag esetében nem pusztán eh, törvényszövegről van szó, hanem azt gondolom, hogy az Európai Unió integrációs képessége, az Európai Unió jellegét eh, fogja meghatározni ez a csomag. Lambert úr elmondta azt, hogy nem csak az elnökök barátaira, hanem a régiók barátaira is szükség van, és a regi barátaira is, különösen az elkövetkezendő néhány hónapban, ezért rendkívül fontos egy ilyen átlátható folyamatot teremteni a közös együttműködés keretein belül. Szeretnék egy eh, kiegészítéssel élni a közös stratégiai kerethez kapcsolódóan. Arról is beszéltünk természetesen, hogy eh, jó lenne ezt függelékként megjeleníteni, esetleg rendeletben megfogalmazni, de ha megnézzük az anyagot, és azt mondjuk, hogy a mi politikánk ebbe és abba az irányba halad, az általános rendelkezések tulajdonképpen a keretet jelentik, az ernyőt, öt különböző alap felett, akkor ez azt jelenti, hogy nem lehet ezt pusztán közös stratégiai keretnek nevezni, és ha létrehozunk egy ilyen rendeletet, illetve ehhez ragaszkodunk, akkor ezt meg kell fontolni. A függelék is felmerült, mint verzió, a bizottság úgy tűnik, hogy nem végzett elegendő munkát, éppen ezért mi most megpróbálunk javaslatot, módosítót kidolgozni, és minden bizonyal sokat várunk a kollégáktól, de saját magunktól is. Hiszen itt egy erőpróbáról van szó, annak érdekében, hogy július közepére meglegyen ez a döntés, de azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt a munkát elvégezzük, hiszen meghatározó az elkövetkezendő négy, hét évre nézve, illetve az Európai Unió kohéziós politikáját tekintve, hogy milyen anyagot dolgozunk, és szeretnék néhány pontot még kiemelni. Ezek a pontok különösen a rugalmasságra vonatkoznak, 61-estől a 66-os módosítókról van szó a 87-es cikkei kapcsán, és nagyon sok vitán beszéltünk a több alaphoz kötődő programozásról, finanszírozásról. Hogyha sikerül keresztül vinnünk mindazt, amit itt javaslunk, akkor a régióknak lehetőséget teremtünk ezzel arra, hogy saját maguk döntsenek erről a megközelítésről, és a kohéziós politika céljait rugalmasan tudják megvalósítani. És azt gondolom, hogy ez mindennek felel meg, amiről az elmúlt hónapokban a vita szólt, számítok az önök támogatására ebben a munkában. A jelentéstevők a hosszú viták után belevették az anyagba azt is, hogy jelentős a performance reserve kapcsán az egyetértés a tekintetben, hogy a bizottsági javaslatot nem támogatjuk, és az a benyomásunk, maga az elgondolás nem rossz, de ennek a megvalósítása nem lehetséges ezzel az eszközzel. Éppen ezért szeretnénk törölni ezt a performance reserve-et, és erre kitértünk a módosítókban az egyes cikkekhez kapcsolódóan. Szeretnénk versenyhelyzetet teremteni a jobb projektek, jobb kohéziós politika érdekében, de ezt a bizottsági eszközzel nem tudjuk megvalósítani. A második megjegyzésem a bürokratikus akadályok elhárítása, és ennek érdekében fontos, hogy kivegyük a performance reserve-et a bizottsági javaslatból. Továbbá arra is javaslatot teszünk, hogy a makrokondicionalitás megközelítését töröljük, ez az egyik legkönnyebb módosító volt a 21-es vezető cikkeihez kapcsolódóban. Meg vagyunk győződve arról, hogy a makrokondicionalitás minden bizonyal fontos, ez nem kérdéses, fontos, hogy a tagországok megfelelő költségvetéssel rendelkezzenek, ezt nem kérdőjelezzük meg, hanem azt kérdőjelezzük meg, hogy a régiók feleljenek-e olyan helyzetekért, amelyekért nem ők felelősek. És a kohéziós politika az egyetlen eszköz a fejlődés érdekében és a beruházások érdekében. És hogyha azoknak az ország, azoktól az országoktól elvesszük ezt az eszközt, akkor ezt nem tartjuk jónak, és éppen ezért azt javasoljuk, hogy ezt a kondicionalitást töröljük. Ez nem jelenti azt, hogy a meglévő eszközöket nem lehet tovább vinni. Jelenleg eh, létezik egy ilyen eszköz a kohéziós alapok kapcsán, viszont ez az eszköz nem képezi részét az általános rendelkezéseknek, és ezért sem tükröztük ezt az anyagban. A szakbizottságban nagyon sok vitát folytattunk az ex ante kondicionalitásról is. jelentéstevők meg vannak győződve arról, hogy az ex ante kondicionalitás jó megoldás lehet olyan esetekben, hogyha közvetlenül ahhoz kapcsolódik, hogy a kohéziós politika céljait megvalósítsa. Tehát ha érintett a kohéziós politika amennyiben közvetlen az összefüggés a között, hogy mit tervez projektként megvalósítani egy tagország, illetve a kohéziós politika céljai között, akkor fontos, hogy ez a kapocs megmaradjon. Ennek megfelelően készítettünk néhány javaslatot, és ezek a javaslatok a 35-38-as és 46-48-as módosítókban jelennek meg. Ezzel egyértelműsítjük azt, hogy további munkára van szükség a különböző függelékekben és további egyeztetésekre. Ami a pénzügyi eszközöket illeti. Azt gondolom, hogy a pénzügyi eszközök egy nagyon fontos új részét képezik a következő támogatási időszaknak, és a következő időszakban ezek jobban érvényre jutnak majd. Fontos, hogy elgondolkozunk arról, hogy hogyan tudunk a leghatékonyabban dolgozni az európai pénzekkel, hogyan tudjuk ezeket leghatékonyabban felhasználni a régiókban, és azt gondolom, hogy javaslatainkkal ezt az ügyet előbbre visszük, a pénzügyi eszközöket fontos felhasználni, és fontos, hogy a támogatásoktól elmozduljunk, egy kicsit mozduljunk el a kamattámogatások felé, illetve hiteltámogatások felé, és a bizottság is rögzítette mindezt javaslatában. Világos, egyértelmű szabályokra van szükségünk, amelyek fontos, hogy részét képezzék ennek a rendeletnek, amely a pénzügyi eszközökről szól, és ezért készítettünk néhány javaslatot. A bizottság definícióiban ez nem mindig jelenik meg, és a pénzügyi eszközök célja nem jelent meg fogal, fogalomként, illetve a definíciója hiányos, nem világos, nem egyértelmű, és ezért készítettünk néhány definíciót és módosító indítványt. Ha megnézik az első jelentés tervezetet, akkor az lehet a benyomásuk, hogy a szakbizottságban még sokkal több témáról is szó volt, sokkal több kérésünk volt. Lambert joggal utalt arra, hogy ez csak az első része az anyagnak, és a módosítóknak is csak az első részét rögzíti. Reméljük azt, hogy a fennmaradó részt május 8-án majd össze tudjuk foglalni. Szeretnék valamit egyértelműsíteni, ami az egyszerűsítést illeti, az egyszerűsítés szívügyünk. Meg vagyunk kötve Azért, mert eh, a mi szakbizottságunkban a vitákkal párhuzamosan a parlament a költségvetési rendeletről is tárgyal. És például, ami az akkreditációs helyet illeti, ehhez is javasolhatunk még módosító indítványokat, de ezek a módosító indítványok okafogyottá válhatnának, amint döntés születik tanáccsal, illetve az Európai Parlamenttel a költségetési rendeletről. Tehát eh, mi ettől a döntéstől függünk, és ezért nem készítettünk el elő ezzel kapcsolatban még semmit, és reméljük, hogy júniusban a parlamente tanácsa végső döntésre jut majd, és meg kell állapodnunk abban, hogy hogyan kezeljük ezeket a témákat. Éppen ezért támogatjuk azt, hogy júliusban legyen szavazás a szakbizottságban, annak érdekében, hogy a bizottsággal elkezdődhessenek a tárgyalások, illetve érdekeinket képviselhessük. Végezetül pedig néhány megjegyzést szeretnék tenni a bizottság felé. Természetesen a bizottság az elmúlt hetekben, illetve az elmúlt hónapokban nagy mértékben támogatta a munkánkat, számos módon adott tájékoztatást, információt, szolgált magyarázatokkal, annak érdekében, hogy megtaláljuk azt a megfelelő közös útat, amelyet meg szeretnénk valósítani a jövőbeni kohéziós politika számára. És a bizottság minden bizonyal a rugalmasság kapcsán, vagy a makrokondicionalitás, a performance reserve kapcsán minden bizonyal meg fogja még kérdezni azt, eh, nagy meglepődve, hogy mit csinál a parlament. Tehát a bizottság meggyőződhet arról az anyag kapcsán, hogy nagyon fontos, jó javaslatokat készítünk. És remélem, hogy a bizottság hajlandó bennünket ezen az úton támogatni. Számunkra világos az, hogy nagyon jó lenne az, hogyha a bizottság ezt az utat velünk együtt járná be, hiszen így lehetünk erősebbek, és úgy érzem, hogy a régiók megérdemlik azt, hogy közös erőfeszítések kapcsán az érdekeiket képviseljük a rugalmasságnál, Eh, azt gondolom, hogy ez az eszközök koncentrációja ellenében megy, tehát itt csak egy eh, lehetőségről van szó, amit megnyitunk a tagországok és régiók számára, másrészt pedig ez a régiók érdekében áll, hogy az EU 2020-as stratégia céljait betartsák, az éghajlati célokat megvalósítsák, a szegénység ellen felvegyék a küzdelmet, a munkanélküliség ellen felvegyék a küzdelmet. Mert azt gondolom, hogyha rugalmasságot szeretnénk biztosítani a régiók számára, akkor ezzel segíthetjük azt is, hogy az eszközöket jobb módon lehessen koncentrálni. Ami pedig a makrokondicionalitást illeti, ez egy olyan téma volt, amelyhez jobb lett volna nem hozzányúlni, hiszen a vélemények nagyon eltértek. És azt gondolom, hogyha a bizottság azt mondja, hogy mi nem szeretnénk ezt az eszközt felhasználni, és ez csak elrettentő erejű célra került létrehozásra, akkor pozitív módon is lehet érvelni, őket ösztönözni, anélkül, hogy a Damoklész kardját lebegtetnénk fölöttük. Tehát pszichológiai szempontból is nagyon jó az, hogyha a régiók látják azt, hogy mi őket támogatjuk, tehát fontos vitát folytatni arról, hogy a költségvetési problémákat hogyan oldjuk meg, ha pozitív ösztönzőket alakítunk ki, és nem fenyegetünk. Tehát azt gondolom, hogy pedagógiai okok miatt ez sokkal egyszerűbb, hogyha itt megfelelő politikát folytatunk, illetve azokat az országokat segítjük, akik nehéz helyzetben vannak. Remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben tovább tudjuk folytatni majd a vitát, tovább tudunk lépni, és ezt a tanácsnak szeretném mondani, tehát remélem azt, hogy a tanács nem próbál meg továbbra is jogalkotási munkát, a parlament által végzett jogalkotási munkát leértékelni, a több éves pénzügyi keret kapcsán, és nem mondja a tanács azt, hogy a költségvetés ennyi és ennyi lesz, ti ezt és ezt kapjátok meg, itt és itt és itt, és ezzel nem tudunk tovább tárgyalni olyan kérdésekről, amelyek az együttdöntési eljárás alá tartoznak. Ezt nem tudjuk elfogadni, és minden érintett érdekében, illetve a régiók érdekében kérem azt, hogy Tegyünk különbséget a több éves pénzügyi keret, illetve jogalkotási munka között, amelyet közösen a tanácssal együtt küzdött ki az új Lisszaboni szerződésben. A demokrácia is ehhez a témához kapcsolódik. Nagyon fontos, hogy minden érintett élhessen a jogaival, komolyan vegyék őket, és ezt kifelé is egyértelműsíteni kell. A parlament megválasztott testület, és fontos, hogy mindenki lássa azt, hogy a parlament a e, közösségek, önkormányzatok, városok polgárainak érdekeit képviseli. Tehát nem lehet zárt ajtók mögött tárgyalni ezekről a témákról. És fontos, hogy a parlament ezt a jelzést küldje. Köszönöm szépen. Thank you, Constance. We now move. Köszönjük, Constance. Godmanis úr árnyékelődaként az első sorban. Köszönöm, nagyon izgulok, mert úgy érzem, hogy a munkánk döntő szakaszához érkeztünk, hiszen végsősoron ez számít majd, és semmi más. El kell, hogy mondjam, hogy előadónk kiváló munkát végeztek, hiszen hogyha a meglévő módosítókat megvizsgáljuk, akkor szerintem az összes módosító indítvány figyelembe vette mindannyiunk, vagy legalábbis a többség gondolatait, javaslatait. Öt dologra szeretnék kitérni. A kettes módosítóban például, ahol az előadók azt mondják, hogy az országoknak, tagállamoknak nem lehet majd teljesen függetlenül a régiókkal, önkormányzatokkal együtt partneri megállapodásokat kötni, a jogalkotási és alkotmányos szabályok értelmében, tehát igenis figyelme kell venni a több szintű kormányzást, ez egyértelmű. Második megjegyzésem, a teljesítmény tartalékban hiszek, Hogyha maradna a, a tartalék, akkor előfordulhat, hogy azok, akik megpróbálják a projekteket végrehajtani. Egyszerűbb, hogyha abban az, orsz- az adott országban um, egyik helyről a másikra csatornázunk a pénzt, és akkor az eh, hozzáadott érték elveszne. Nagyon fontos a hetes módosítóban leírt dolog is, szerint a feltételek a stabilitás és növekedési paktumhoz fűzött feltételeket is figyelembe vesszük a kohéziós alap abszorpciós felhasználásánál. Így tehát 100%-osan támogatni tudom ezt a megközelítést, mert egyébként fordítva ezzel a rendelettel át tudnák venni a helyét annak, amit majd a nemzeti parlamenteknek ez év közepéig ratifikálni alá kell írnia. Hogyha ellenezném ezt, akkor azt kérdezném, hogy magyarázzák meg nekem, hogy a e, növekedési és stabilitási feltételek hogyan fűződnek a kohéziós alap e, e, új politikája. Ez szerintem végső soron ezt a konkrét és új javaslatot így védhetjük, hogyha meg tudjuk magyarázni, hogy mi a kapcsolat, a gazdasági kormányzás, a növekedés, a stabilitás, a kohéziós, abszorpciós minőség, hozzáadott kohéziós érték között, és így tovább. Dave saying to delete the whole was amendment 44 to... A 44-es módosítóval a makrogazdasági kondicionalitást törölnénk. Nos, meg kell, hogy mondjam, hogy az én frakciómban vannak, akik azt mondják, hogy nem, szó se lehet róla, és a, nem tudom megmondani, hogy a liberálisok száz százaléka hogyan fog szavazni, valószínűleg megoszlunk majd ez ügyben. Én támogatni fogom ezt, de nem tudom garantálni, hogy a liberálisok mind így fognak eljárni. Következik a legkomolyabb pont. Költségvetési bizottság tagjaként és költségvetési szakértőként, ha mondhatom ezt, kiszámoltam a dolgokat. A regi tagoknak és Nisztelroj úrnak mindenkinek elküldöm a különböző borítékokra vonatkozó kalkulációimat. Mert látnunk és értenünk kell, hogy mi a fő probléma. Az, hogy itt a parlamentben is, és a tanácsban is elsősorban a borítékok közötti különbséget, tehát a mostani kohéziós időszak és a következő kohéziós időszak összegei borítékei között. Örültem annak, hogy a bizottsággal megegyezett az én kalkulációm, remélem a tanács kalkulációja is majd megegyeznek ezzel. Nem igaz, hogy a tagállamok nem kapták meg a módszertant arra, hogy következő MMF-ben hogyan számolják ki a borítékokat. Nem, ez a minisztériumok már megkapták ennek a kalkulációit, a bizottság javaslata, tavaly július bizottság javaslat alapján igenis kiszámolták, hogy mennyi pénzt kapnak, hogyha a kevésbé fejlett régió, a átmeneti régió vagy fejlett régió vagy az olyan országok, akik 1-es, 2-es, 3-as régióhoz tartoznak. Tehát a módszertannal igenis bírnak. A kettes melléklet első részében szerepel 1083-as rendeletre utalnék itt. itt. Igenis megvannak a kalkulációs módszerek. El kell, hogy mondjak valamit. Egyértelmű számomra, hogy nincs különbség. Minden tagállamot, régiót hasonlóan kezeli majd ez a módszer a kiszámítás során. Nem mondhatja senki azt, hogy a különböző országok esetében a méretek ilyen olyan szempontok alapján különbséget teszünk. Ez nem igaz. Hogyha valakinek nem áll rendelkezésére minden információ, akkor aggódhat, mert az csak azt látja, hogy hogy van az, hogy 20 a kevesebbet kapnak a fejletlen régiók, és 47 a többet az átmeneti régiók. Hogyha egy főre jutó összegeket is kiszámítják, akkor láthatják, egyfőre bontva a mostani összeghez képest fejenként 6 euróval többet kapnak a fejletlen régiók, a fejlett régiók 20 eurócenttel kapnak majd fejenként többet, mint most, az átmeneti eh, státuszú régiók általában kevesebbet kapnak, de eh, ezt régiónként kell kiszámolni. Legalább 17 régió. A konvergencia régiókra e, elköntött összegből 31 millió majd az átmeneti régiókba kerül át, ez tehát az egész képet megváltoztatja. Lássuk, hogy akkor mit is javasolok. a borítékok kiszámítása az nem gond, hanem inkább a capping, a maximalizálás, hiszen 5,1%-kal csökkenő összegekről beszélünk, akkor viszont a maximalizálás terén is, maximum összegek terén is változtatni kell. És így tehát a javaslatom a következő. Nem ebben a rendeletben kell szerepeljen, de 11 pontról beszéltek az előadók, ezek közé tartozik azért olyan fontos, hogyha nagy országról beszélünk, van fejlett-fejletlen átmeneti régió is, és kiszámítják eh, az egyesre, kettesre, hármasra a borítékokat, akkor gondolok itt Olaszországra, Spanyolországra, akkor két és fél százalék ide-oda, azt nem azt nem szoroz. De hogyha kis országról beszélünk, és például eh, egyik régióban csak NAC 2 eh, régióként eh, és két és fél százalék általányjal számolunk, akkor az jelentősen csökkenti majd a pénzeket. Ez eldönti majd, hogy kik a legfejlettebb régiók, kik azok, akik a 25%-nál több pénzt nem kaphatnak a maximalizálás a capping miatt. Persze, ha kevesebb a pénz, akkor alacsonyabbak a plafonok is, azonban van egy másik bizottsági javaslat, amit én nem tudok elfogadni. A meglévő maximumokat 3,2-ről 3,7-re növelik. Hogyha hogyha GDP 40%-án áll az egyfőre jutó az egyfőre jutó GDP az uniós átlag 40%-a, akkor 3,78 a maximum a plafon, hogyha 75%-on áll egy régió, akkor 3,2 a plafon. A bizottság mit is mond erről? Nézzük csak meg. A rugalmas plafonok bevezetésével a bizottság célja az, just, just, just, uh, in order to continue to the objectives to a kohéziós alapokat megfelelően koncentrálni kívánjuk, idézem, illetve az egyfőre jutó támogatások közötti különbségek csökkentése, a rugalmas plafon bevezetése. Nem értem, hogy a bizottság eh, miért így gondolkozik. Persze nem kérhetünk több pénzt, a bizottság, költségvetési bizottság ülő kollégák úgy többet. De mindenképpen meg kell osztani a plafonokat. 3,5-ről indulunk, legyen, lehessen 3,2 vagy 3,7 is. 2,5, javítja magát a tolmács 2,5-ről indulunk, tehát lehet 2,2 vagy akár 2,7 is. Az elv ugyanaz, de hogyha valakinek jó az abszorpciós kapacitása, jól tudja felhasználni a pénzeket, persze, hát azt figyelembe kell venni, de hogyha valaki lusta, akkor ez a saját hibája de hogyha csak általán alkalmazunk egy, egy, egy általános kettő és feles maximumot, akkor egyes országok esetében óriási végjót jelent ez majd, ami szerintem nem a jó megoldás. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság helyében lennék-e szívesen. Nem tudom, hogy ezt hogyan tudják elfogadtatni. Oh, only thing what we can do, we have to, work together and uh, Na mindegy, hát majd megpróbálunk valahogy az európai, megpróbáljuk az Európai Bizottságot jobb belátásra téríteni, nem tehetünk más. Thank you very much, Elizabeth. Köszönjük, Elizabeth Schröter. Vielen Dank. Äh, zunächst Dank an die äh, Berichterstatter beim genau. Köszönöm szépen. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek a magyarázatért, illetve azért is, hogy elmondta, milyen stratégia húzódik e mögött. Beszéltünk erről már a munkacsoportban, különösen a közös stratégiai keret témájáról. Megvannak a fenntartásaim, a kétségeim, és eddig igazából még nem határoztam el magam, hogy valóban jó ötlete az, hogy hogy ilyen nagy értéket tanít, tanúsítsunk az ISF-nek, már mint ami a rendeletet illeti. Azt hiszem, hogy megpróbálunk 7 évre rugalmasságot biztosítani magunknak, és én jobban szerettem volna, hogyha egy olyan eljárást határozzunk meg a rendelet keretében, a rendeleten belül, amely kimondja, hogy hogy hogyan fogjuk a közös stratégiai keretet, mint rugalmasági eszközt használni. Hiszen nem tudjuk, hogy mi történik majd a következő hét esztendőben. A többi rendelet esetében nem tudtuk, hogy a válság milyen hatással lesz, illetve milyen intézkedéseket kell majd hoznunk, ezért szeretném újra átgondolni ezt az egészet, és megnézni, hogy hogyan lehet ezt beilleszteni a jogalkotási keretbe. Most nem vagyok arra meggyőződve, hogy ez jó ötlet. Nyitott vagyok az érvekkel kapcsolatban, szívesen meghallgatom azokat, annyit elmondok, hogy vannak fenntartásaim. Aztán a második megjegyzésem. Érdekes volt az, amit a 87-es cikkeiről hallottunk. A bizottsági javaslat igen szigorú volt ezen a területen. Az integrált politikákat illetően, illetve azok terepen történő megvalósítását illetően, és azt hiszem, hogy ez egy elég bürokratikus formában körvonalozódott. Lambert és Constanza természetesen megpróbáltak valamilyen megoldást találni, de azt is látom, hogy több többszörös paramétereket próbáltatok kialakítani, ez jó ötlet, de azt hiszem, hogy ez problémákat is jelent majd a jövőben. Hiszen ezek a prioritások, a meghatározott prioritások adják a rendelet kulcsát. A kérdés tehát az, hogy megtartunk-e mindent a legfontosabb elemekre, vagy pedig esetleg a rugalmasság bevezetésének más formáin gondolkodunk el. Ez még eddig nyitott kérdés. És azt hiszem, hogy mindkét javaslatban meg kell győződnünk arról, hogy rugalmasságot biztosítunk az alapok számára, a régiók számára, és talán ez egy jobb programozási megközelítést jelent. Bizonyos esetekben ez lesz érvényes. De azt hiszem, hogy nem csak erről van szó, hanem látnunk kell azt is, hogy hogyan lehet egy integrált programot kialakítani, és ugyanez vonatkozik az ITI-okra, vagy pedig a helyi fejlesztési csoportokra. Úgy érzem, hogy ezek a kérdések még nem oldódtak meg, és ezeket még alaposan át kell beszélnünk. A teljesítménytartalék eltörlése szerintem nem a helyes lépés. Szerintem meg kellene nézni azt, hogy hogyan lehet megszabadulni a büntetésektől, viszont megtartani a bónuszokat. Szerintem ez lenne a helyes út, hiszen ezzel hozzájárulhatunk a teljesítményhez, illetve az egész program irányításához. Van gondom azonban a partnerségi szerződésekkel. Szerintem ezek ugye megosztottak, egy általános megfogalmazást látunk utalásokkal, és emlékszem, hogy amikor a helyi szintről beszéltünk, illetve városokról a jelenlegi rendeletben, akkor nagyon-nagyon hosszan vitáztunk erről a témáról, tehát nagyon nagy csalódás lenne számomra, hogyha ezt az egészet most föladnánk. És ez ellen harcolni is fogunk, ami pedig a partnerségek megvalósítását illeti. Nos, úgy érzem, hogy ezek sem történnek megfelelő formában, vagy nem jó a megszövegezés a rendeletben, ez itt így egy gyengébb megfogalmazás, ezt nem szeretnénk látni, tehát ezt át kell még dolgozni. Ugyanakkor utalni kell arra, hogy a partnerséget be kell vonni, de ha ezt már meggyengítettük, illetve minden mást is, akkor az ilyen keresztutalásoknak nem lesz semmi értelme. Ezek a legfontosabb gondolatok, ezek a legfontosabb kérdések, amelyekről szólni kívántam. A módosítók nagy része ezekre a területekre összpontosít, és valamilyen közös megoldást kell találnunk. Hiszen nem lehet mindenben megállapodni, és ez rendben van, de nagyon fontosnak tartom, hogy az egész mögött húzódó stratégiai munka, illetve az egyszerűsítési igény valóban megvalósuljon. Tehát van még munkánk. Köszönöm, mondja az elnök. Leszak képviselő nincs itt, úgyhogy... A következő hozzászóló kapja meg a szót, Tomázsi úr. Köszönöm szépen, először is köszönettel tartozom a két jelentős tevőnek, illetve mindenkinek, aki segítette a jelenlegi munkát. Természetesen a GUE frakciója nevében azt mondhatom, hogy kiegészítő módosítókat fogunk benyújtani ehhez a jelentéshez, ezen kívül azonban el kell mondani, hogy a legnagyobb, legfontosabb irányvonalakat ér, illetően egyetértünk az első módosítósorozattal, és ahogy van Risztaroly korega is elmondta, fontosnak tartom hangsúlyozni a mi bizottságunk politikai álláspontját, amely arra irányul, hogy bizonyos elméleteket, bizonyos érveket megtartsunk a regionális politikában. Mindemellett a bizottsági szöveg az Európai Unió 2020-as stratégiájának kell, hogy megfeleljen. Ugye ez egy makrogazdasági stratégia, amelyet az Európai Uniós tagállamok számára dolgoztunk ki, és a régiókra ez ilyen formában nem vonatkozhat. A, régi, a régióknak is szükségük van támogatásra, saját stratégiájukra, saját fejlesztési stratégiára. Viszont egyetértek a jelentéstevő azon javaslatával, miszerint a makrogazdasági kondicionalitást el kellene törölni. A kohéziós alapot a a tagállamokra, a tagállamok rendelkezésére kell bocsátani, és a régióknak is ugyanígy szükségük van forrásokra, hiszen kötelezettségvállalásaik a többi régióval szemben, hogy költségvetési szempontból egyensúlyt tudjanak kialakítani. Örülök annak, hogy a teljesítményi tartalékot el akarják törölni, ami meg ami pedig az ex ante, tehát az előzetes feltételeket illeti, fontosnak tartom azt, hogy módosítókat nyújtsunk be a függelékben, különösen négyes függelékre gondolok, amely ezekre a feltételekre vonatkozik, ezt részletezi. Fontosnak tartom, hogy az irányelv a kereteit bizonyos módosító meghaladja. Aztán a régiókra vonatkozó feltételek, illetve a tagállamok hatáskörét illetően felhívném a figyelmet a 14-es cikkeire. El szeretnénk törölni a régiókra vonatkozó kötelező érvényű feltételeket, és engedjék meg még, hogy két szót szóljak a a periférikus régiókról, az ultraperiférikus régiókról, hiszen itt van a túlköltségek, a túlzott költségek számára egy ellensúlyozó forrás, és ez erre vonatkozóan lesznek még módosító javaslatok, egy második sorozat. Ennek keretében egy minimumot kell majd beiktatni, bevezetni, és ez már benne volt az első rendeletben nem, el, nem lenne elfogadható, hogyha másképpen járnénk, járnánk el. Van még egy-két megjegyzésem, amelyet majd később mondanék el. Most uh, annyit szeretnék még hangsúlyozni, hogy a partnerségi szerződések kidolgozását a tagállamoknak kell megvalósítaniuk, illetve a regionális hatóságoknak konzultáció keretében, tehát Nagyon fontosnak tartom a közös munkát, nem szabad, hogy csak az, a tagállamok alakítsák ezt ki. Ezt nem tartanám elfogadhatónak. És még egy utolsó megjegyzés. Azt hiszem, hogy az eljárás illetően a jelentéstevő álláspontját támogatni fogjuk a tanácsal szemben végig. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig lépjünk tovább. Jan Olbricht az első hozzászólónk. Köszönöm. Elnök asszony, én is fordítatom angolul, mert maga szöveg is angolul áll rendelkezésre. We are just, uh, just started the, the, the final stage of the work, so I would like to thank a munka végső stádiumába érkezett, köszönettel tartozunk az előadóinknak, akik kiváló szöveget készítettek. Nagyon sok fontos eleme van. Konstanz eh, véleményét osztom, mi szerint az általános eh, rendelet az igazán fontos, és az egész csomag jövőjét befolyásolhatja a mostani döntésünk. Uh, will be decisive, decisive for the uh, ERDF, ESF, etc. So as... Az erfáról szóló döntés tehát így uh, roppant fontos, ennek a témának vagyok a, az előadója. Ezért erről beszélnék elsősorban először is. Nagyon fontos a közös stratégiai keret, a CSF státusza. Ez roppant fontos, mert tudjuk, hogy ma az a javaslat, hogy öt alapnak közös programozása lenne, az általános rendelet két részre oszlik. Első rész a, a CSF alapokra, a második a kohézióra vonatkozna. Hogyha öt ilyen alapunk van, akkor a programozás öt alapra vonatkozik, akkor az általános rendelet vagy az operatív dokumentumok az irányadóak a parlament és a tanács egy jogi érvényű, kötelező, jogilag kötelező érvényű szöveget szeretne látni. Az Európai Bizottság azonban az elejétől kezdve delegált aktusokat szeretett volna látni ezen a téren. Így alakult ki ez a helyzet, mi szerint a munkadokumentumok, amelyeket az Európai Bizottság gyűjtött be javaslatában, olyan típusú, hogy ez nem válhat jogi kötelező érvényű dokumentummal tehát az Európai Bizottság eh, is jól tudja, hogy ez nem egy jogi szöveg. A mi reakciónk kétfajta lehet először is. Elfogadjuk a bizottság álláspontját, és azt mondjuk, hogy jó rendben, ez nem lehet egy jogi szöveg, csak egy tájékoztató jellegű szöveg, vagy iránymutatás, ha úgy tetszik, és egyetértünk az Európai Bizottsággal, vagy az előadóink javaslatát fogadjuk el, mi szerint jó vegyük a CSF közös stratégiai keret eh, nevet, ezt tartsuk meg, de töltsük fel másfajta tartalommal. Az előadóink valami új dolgot javasoltak. Tartsuk meg a nevet, de a formát megtartva teljesen új tartalmat rendeljünk ehhez, hogy eh, hiszen a célunk az, hogy hogyan lehet őt alapot eh, úgy kialakítani, hogy a közös programozás gyakorlatban is megvalósítható legyen, és ezek az alapok kiegészítsék egymást, illeszkedjenek egymáshoz. Ez az a cél, amelyet persze soha nem fogunk elérni, legalábbis az elkövetkezendő pár évben, mert minél többet beszélünk az integrált megközelítésről, annál inkább ágazativá válunk, ugyanakkor mégis meg kell próbálnunk erőfeszítéseket tennünk ennek érdekében. Tehát az egyetlen megoldás mégiscsak az, hogy teljesen új szöveget dolgozzunk ki. Érdekes, hogy a bizottság által javasolt szöveg egyébként igen hasznos, de nem jogi szövegként, iránymutatásként igen hasznos, de jogilag kötelező érvényű szövegként nem lehet értelmezni. Hogyha mondhatok valamit a jegyzőkönyvön kívül is, tulajdonképpen sarokba szorította magát az Európai Bizottság ezzel, hiszen a beruházási befektetési prioritások, és ez két olyan hely, ahol megszorongathatjuk az Európai Bizottságot. Még egyszer mondom, hasznos, fontos szöveg, amit az Európai Bizottság elénk tett, csak nem, éppen jogi szövegként nem értelmezhető, jogilag kötelező érvényükként nem állja meg a helyét. Ezért javaslom azt támogatom azt a gondolatot, hogy a CSF, a közös stratégiai keret eh, mellékletként jelenjen meg, azonban az alapoknak egymást ki kell egészíteniük, és a jogi eh, szövegben egy eh, több alapból álló rendszert építsünk fel. Második elem. We decide the, mm, the partnership contract. A partneri megállapodás, vagy partneri szerződés az etikai kódexről is beszéltünk, amely a tanácsban az egyik legkényesebb kérdésnek bizonyult, hogy partneri megállapodás, vagy partneri szerződés és az, az e, e, e, eljárási vagy magatartási kódexben mi szerepeljen. Amennyire én értem az elődőink javaslatát, A sorrend fontos. Először egy partneri szerződés vagy megállapodás aláírásra kerül, elfogadásra kerül, aztán következhetnek az operatív programok. Ez tehát, ez az gondolat kizárja annak a lehetőségét, hogy a partneri megállapodásokkal és az operatív programokkal egyszerre foglalkozunk, hiszen a partneri megállapodáson alapulnak az operatív programok. Ez korrekt, de a bizottság nem ezt javasolja. Ezt tudnunk kell a partnerségi megállapodás szerepét erősítjük azzal, hogy mindenek előtt azt kell elfogadni. Lássuk a kevésbé pontos elemeket. Az előadókat kérdezem, mire gondolnak, amikor a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban tematikus és konkrét célokról beszélnek. Tematikus és konkrét eh, célok. A tematikusat még értem is, de mi a konkrét? Mit jelent az, hogy specifikus vagy konkrét célkitűzés? Jó lenne, hogy ezt elmagyaráznák. A 17-es cikkben is van egy apró kis probléma, amikor a módosító arról beszél, hogy megpróbálom idézni, már mennyire tőlem telik, az Európai Bizottság értékel az információt, és eldöntheti, hogy a kifizetéseket felfüggeszti az alapra vonatkozó szabályoknak megfelelően. Az ERFA esetében nincsen semmiféle szabály a képfizetések felfüggesztésére. Tehát itt mire gondolnak? Azt tudom, hogy a kohéziós alap esetében a Maastrichti szerződés értelmében létezik egy szabály, amely értelmében a képzetéseket fel lehet felfüggeszteni, de a szociális alapban és az ERFA-ban, regionális fejlesztés alapban ilyen szabály tudtammal nem létezik tehát így értelmetlen ez a megfogalmazás a 17-es módosítóban. Egyelőre ennyit szerettem volna hozzáfűzni, és még egyszer megköszönöm azt, hogy a kritériumok listáját újra bevezetik. Tegnap is beszéltünk az Európai Bizottságról városi területek, funkcionális területek, nem csak a, a városok érdekelnek bennünket, hanem a város körüli területek is. Cornelia Ernst. Köszönöm, Cornelia. Köszönöm szépen. Nagyon sok minden elhangzott már mindezzel kapcsolatban, amit javasoltak a jelentéstevők. Nagyon sok ponton tudok ezekhez eh, csatlakozni, a makro gazdasági kondicionalitást törlését támogatom, illetve a teljesítmény tartalék törlését is. Van még egy bekezdés, ahol az alap elképzelés megfogalmazódik, illetve megmarad a teljesítményhez eh, kötött értékelésnél, és én ezt jónak tartom. Azt is jónak tartom, amit a 46-os pontban a partnerségi szerződésekről mondanak. Nagyon fontos, hogy több idő legyen a programok kialakításához. Ez egy jó javaslat, és nagyon örültem annak, hogy a demográfiai tényező is megjelenik, hiszen ez szívügyünk volt, illetve az áfa nagyon fontos témák. Hol vannak még kérdéseim? Az ex ante kondicionalitásnál például. Azt gondolom, hogy itt még el kell gondolkodnunk, hogy a javaslat eh, jó-e. Én értem azt, hogy mit szeretnének a kohéziós politikával kapcsolatban megfogalmazni, hiszen ezek a kondicionalitások szerephez jutnak ebben az esetben, de lehet, hogy a javaslatot egészen másképp kéne megközelíteni, és azt mondani, hogy hogyan alakuljon ez a kondicionalitás, tehát legyen különbség tétel a javaslatokon belül, amelyeket a bizottság készített. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a megfogalmazással eh, még egyszer foglalkoznunk kell. Ami a városi dimenziót illeti, a városok listáját, meg szeretném kérdezni, hogy mire is gondoltak pontosan, hogyan tudják elképzelni a kritériumok listáját. Én egy kicsit szkeptikus vagyok, és ezzel nem igazán tudok mit kezdeni. Ami a prioritási tengelyeket illeti a céloknál, itt ugyanarról a problémáról van szó, amit Schröder úr már eh, jelzett, és itt szeretném, ha még vitát folytatnánk. Egyébként pedig azt gondolom, hogy a második eh, részben az akkreditációnál, a bürokratikus akadályok elhárításánál szintén további tisztázásra van szükség. Az utolsó pont a finanszírozás eh, eszközről még vitát kell folytatnunk. Mit gondolunk itt a gyakorlatban a finanszírozási eszköz alatt? Azt gondolom, hogy itt tisztázása van szükség pontosan. Egyébként pedig azt gondolom a javaslatról, hogy egy jó anyagról van szó, és ezzel tovább tudunk dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vladimir Manka kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első alkalommal vagyok itt, itt a szakbizottságban, a Költségvetési Szakbizottság tagja voltam, és nyolc évig tevékenykedtem ott. Én voltam a felelőse a 2020-as stratégia költségvetésének. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőknek a kitűnő munkához, azt gondolom, hogy ez az anyag a jövőbeni munka nagyon jó alapját képezi majd. Hét évvel ezelőtt a bizottság képviselői részt vettek a Költségvetési Szakbizottság ülésén, és azt mondták, hogy csökkenteni kell a tagországok számára rendelkezésre álló költségvetést mégpedig 10%-kal az abszorciós kapacitás érdekében. Én annak idején egy város polgármestere voltam, és közvetlen tapasztalatom volt. Két éven át folyt a vita a bizottsággal, annak érdekében, hogy pénzeket tudjunk teremteni. Óriási volt a bürokrácia. A bizottság látogatása után a Költségvetési Szakbizottságban vitát folytattunk, és sikerült a bürokráciát minimumra szorítani. Ezután ez az akadály a tagországokra hárult. A tagországokban különbözőek az alkalmazandó szabályok az alapok lehívásánál. És fontos, hogy csökkentsük az administratív terheket, illetve tegyünk erőfeszítéseket a szabályok harmonizálására. Godmani úr hozzászólásában említette, hogy vagy jók vagyunk az abszorcióban, vagy pedig egy kicsit lusták. Azt gondolom, hogy a szabályok képezik itt a kulcsot a az alapok lehívásához. Én egy jelentős régióért vagyok felelős Szlovákiában, és nagyon sok régióban szegényes az infrastruktúra. Éppen ezért fontos, hogy ők gyakorlati útmutatást kapjanak arra nézve, hogy milyen akadályokat kell elhárítaniuk. Például, ha a hidakat nézzük, és mondjuk felmerül egy hirtelen árvíz, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy olyan projekt, amely a hidak modernizálásával foglalkozik. A társfinanszírozás szintén fontos téma, hiszen a tagországoknak ebben részt vesznek, viszont az árvíz miatt a tevékenységeket ki kell igazítani, módosítani kell, és hirtelen olyan helyzetben e, találja magát a régió, ahol nem befogadható költségei merülnek fel, tehát ezeket az alapokból nem lehet finanszírozni. Ez pedig a társfinanszírozási keret miatt van így, illetve a definíciók miatt. Azt gondolom, hogy rugalmasabbaknak kell lennünk ezeknél a problémáknál. Várom a munkát ebben a szakbizottságban, és remélem, hogy jó szabályokat tudunk majd kialakítani a következő időszakra nézve. Ellen Kadek úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Konstancénak és Lambertnek munkájukért. A kollégáim is dicsérték őket. Ami a konvergenciát illeti, azt gondolom, hogy elfogadhatatlan az, hogy a közös stratégiai keret egy delegált aktusként jelenjen meg. A függelék keretében nagyon fontos, hogy ez szerepeljen az általános rendelkezéseknél. Ami a teljesítmény tartalékot illeti, úgy gondolom, hogy ez egy rossz új elgondolás, fontos ezt törölni jelenlegi formájában. A kondicionalitásnál, az ex ante kondicionalitásnál itt fontos az alapok abszorciós kapacitására is kitérni, de azt gondolom, hogy ezt limitálni kell, és nem szabad helyettesíteni, és itt felmerül egy veszély is, hogy plusz uh, aránytalan administratív uh, terhekkel helyettesítsük ezt. Az elejétől fogva támogatom a makrogazdasági kondicionalitást, önök ezt tudják, hasonlóan néhány kollégámhoz, uh, Konstancot hallgatva, aki elmondta azt, hogy ez az és tulajdonképpen a régiókat büntethetné olyan esetben, hogyha nem tartják eh, tiszteletben bizonyos költségvetési szabályokat, olyan szabályokat, amelyek nem, amelyekről nem tehetnek. Azt gondolom, hogy a kohéziós politikának nem szabad eltávolodni az általános erőfeszítésektől, amelyeket minden országtól elvárunk, tehát itt eh, fontos ezen még elgondolkoznunk a hármas és négyes bekezdés törli a 20-as cikkeinél a jelentéstevő a, olyan projektek törléséről van szó, amelyek nem teljesítőképesek. Azt gondolom, hogy ezt a bekezdést fontos megtartani annak érdekében, hogy a teljesítmény ne tűnjön el, hiszen ehhez a témához nagyon kötődünk. Fontos, hogy ezt átfogalmazzuk, ezt a bekezdés, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a szankciók túlságosan radikálisak és automatikusak legyenek. Tehát én ezt a álláspontot szeretném megvédeni. Végezetül pedig a makrorégióknál a korrekciós mechanizmusok kapcsán ezekre tekintettel kell lenni, és fontos bevezetni egy eh, kötelező érvényű mechanizmust eh, a makro régióknál, amely olyan projektekben, amelyek érintik őket. Nagyon fontos, hogy az integrált territoriális befektetéseket engedélyezzük, annak érdekében, hogy a makrorégiók ebből profitálhassanak. Minden bizonyja lesz még alkalmunk ezt a vitát folytatni a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm. Thank you very much. If I could just get the list. Köszönöm szépen. Tomás Porán kapja meg a szót. Dziękuję bardzo za e, możliwość wystąpienia. E, köszönöm, köszönöm a lehetőséget, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Az a tény, hogy a szakbizottságunkban már hónapok óta dolgozunk a kohéziós politika jövőjének kialakításán, jól mutatja, hogy mekkora fontossággal bír ez. Ugyanakkor aggasztó, amit a közelmúltban ami a közelmúltban derült ki, miszerint a kohéziós politikát a több éves pénzügyi eh, keret elkö, eh, befogadás előtt eh, nem tudjuk kialakítani, így tehát a, aznak a dokumentumnak fontos része lenne ez, amelyen dolgozunk, miközben a kohéziós politika könnyű célponttal nettó befizető országok számára. Luxemburgból kaptuk a legfrissebb információkat, ami szintén aggodalomra ad okot. <clears throat> Arra vonatkozóan, hogy mekkora összegekről beszélünk, mekkora abszorpciós kapacitásról, a közös politika csökkentésről, ez mind-mind aggasztó. Ezt figyelembe kell venni a mi szakbizottságunkban is. ami a jelentéseket illeti. Köszönettel tartozunk az előadóknak. El kell, hogy mondjam, hogy javaslataik többsége valóban kiváló. Nagyon örülök annak, hogy a makrogazdasági kondicionitást, azaz feltételekhez kötést törölni javasolják. Én az ÁFA visszatéríthetősége mellett vagyok, vagy támogathatósága mellett. A makrogazdasági stratégiák megerősítése kell legyen közös célunk. Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy a makroregionális stratégiák, az operatív programok célja elsősorban az, hogy a kohéziós politika céljait szolgálják, az Európai Unió egészének fejlődését szolgálják. Az ECR frakció nevében elmondhatom, hogy fogunk benyújtani módosítókat. Mi ellenezzük azt, hogy 25 százalékban maximáljuk ehm, a támogathatóságot. Ez a gyengébb, problémásabb helyzetben lévő országok helyzetét tovább e, nehezíti. Köszönöm még egyszer az előadók javaslatait, amelyek jó irányba mutatnak, és így számunkra elfogadhatóak. Úgy vélem, hogy az általam említett kérdések a frakciónk által benyújtandó módosító javaslatokban majd megjelennek. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau mai întâi să le mulțumesc raportorilor Constanțe și Lambert care... Köszönettel tartozom a jelentéstevőknek, Konstanznak és Lambertnek, akik nagymértékben javították a bizottsági javaslatot, és a javaslatok nagy többségével egyet is értek. Nem szeretném megismételni azt, ami már elhangzott, de a PPP-kre szeretnék kitérni. Hogyha megnézzük a javaslat 54. cikkejét, amely tehát ha megnézzük az 54. cikket, akkor azt látjuk, hogy ez az elszámolási, kiszámolási módszer túlságosan bonyolult. A következő programozási időszakra a bizottsági javaslatban két kiszámolási módszer szerepel, tehát a jövedelemnek két számítási módszere, és azt hiszem, hogy egy jogi szempontból bizonytalanságot hoz. Azt gondolom, hogy egy jobb megoldást kellene találni, és tisztázni kellene a számítási módszert, az 54 per 1-es a cikkre gondolok. Ami pedig az 55-ös cikket illeti, hasznosnak tartanám, hogyha a jogosultsági kritériumok esetében tisztáznánk, hogy a PPP-k esetében, illetve az állami igazgatás alá tartozó projektek esetében is ez érvényes. Így lehetne a magán, illetve az állami szféra között egyensúlyt teremteni. Aztán még egy gondolat az átláthatóságról. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak azt kellene kérnie a tagállamoktól, hogy egy programozási dokumentumot mutassanak be, az operatív programokat illetően és a finanszírozást illetően egy adott honlapra kellene ezt összefogni, és így ez átláthatóságot biztosítana, az állampolgárok számára. Ez azt jelenti, hogy nagyobb mértékben hozzájárulhatnának az állampolgárok a végleges döntés kialakításához. Ezen kívül szeretném megemlíteni azt is, hogy a konzultációs, információs eszközöket fontosnak, tehát rendelkezésükre bocsátottuk a, a regionális hatóságoknak, de nem a KKV-knak. Hogyha az Európa 2020-as stratégiát kívánjuk megvalósítani, itt a KKV-knak is nagyon fontos szerepük van, és azt hiszem, hogy az információs eszközöket a képzési eszközöket a KKV-k számára is rendelkezésre kellene bocsátani, ugyanígy a konzultációs eszközöket. Ez egyrészt hatékonyabb lenne, másrészt pedig a KKV-k és a helyhatóságok között párbeszédet biztosítana. Ami pedig a partnerségi szerződéseket illeti, Véleményem szerint nagyon jó az, hogy a három hónapos időszakot hat hónapos időszakra kívánja felváltani a két jelentéstevő, ez észszerű gondolat. A partnerségi szerződések véglegesítésére, ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a tagállamok számára kötelező legyen az, hogy a regényes és helyi hatóságokkal konzultáljanak. Hosszasan beszéltünk erről, mindannyian egyetértünk abban, hogy többszintű kormányzásra van szükség angolul a "shall" szó szerepel, és szerintem ezt a must szóval kellene fölváltani. Altfel vom lăsa la latitudinea statelor membre să o fac. Tehát konzultálniuk kellene az állami hatóságoknak a helyhatóságokkal. Különben nem tudjuk megvalósítani a többszintű kormányzásra vonatkozó célkitűzéseinket. Ezen kívül üdvözlöm a jelentéstevő javaslatát, miszerint a kondicionalitásra vonatkozó bekezdést törölni kellene, a makrogazdasági kondicionalitásra vonatkozót, ahogyan az Aldét is hallottuk. Az a fontos, hogy hogyan fogjuk a tárgyalásokat levezetni. Szerintem Egyértelmű a 13 tagállam jelzése, hogy ellenzik ezt a kondicionalitást. Kedves kollégák, senkőbe se akarom belefolytani a szót, fontos, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. De hát kezdünk kifutni az időből, ezért kérem, hogy próbálják majd amennyire lehet rövidre fogni. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η, η, η έκθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική και νομίζω θα είναι χρήσιμη και για τη συζήτηση και για προστίκη ορισμένων. Köszönöm, köszönöm a Nagyon fontos, hogy ilyen alaposan körbejárjuk ezt a kérdést, hiszen a módosítani indítványok kielkészítése során e, figyelme vetjük a ma elhangzottakat. A makrogazdasági e, kondicionalitás, ami tulajdonképpen nem más, mint szankció, vagy büntetés. Segítenünk kell a programozásban a régiókban, és fontos, hogy fontos, hogy mondjunk valamit a szövegben arról, hogy a régiók a programozásban hogyan vállalhatnak aktív szerepet, hiszen ezek a programok ők, őket érintik, nagyon is figyelembe kell venni az ő véleményüket a szakpolitikák megfogalmazása során. Nem vagyok benne biztos egyáltalán, hogy a programozásban ez idáig a régiók valóban részt vettek ez idáig, illetve hogy a programok monitoringjában, figyelemmel követésében szerepet vállalhatnak. Jó lenne, hogyha ezt beleírnánk magában a rendeletben, van egy magatartási kódex, ez azonban önmagában nem elég. Ez inkább álom. Nem több. Azt hiszem, hogy ezen nem oldhatunk meg minden problémát ezzel a magatartási kódexsel, magában a rendeletbe kell ezt valahogy hát, beépíteni. Segítenünk kell a tagállamokat, és magukat a régiókat is, hogy például, amikor a tagállamok és a régiók elkészítik programjaikat, akkor tisztában eh, legyenek azzal, hogy uniós szinten hogyan áll hogyan ez a programkészítés, hogy eh, egymáshoz illeszkedjenek ezek a regionális, nemzeti, illetve uniós szintű programok. A teljesítmény alapokkal kapcsolatban szerintem ez jó dolog de még jobb lenne, ha a kritériumok, a feltételek megfelelően alakulnának, nem csak gazdaságiak lennének, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egy régió a fenntartható fejlődési ö, céljait eléri, és hogyha valahogy ezt a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot is becsatornáznánk a kohézióba, az nagyon jó lenne, hogy ne csak a száraz gazdasági mérőszámok szerint járjunk el. Hiszen vannak más kritériumok, feltétel, amelyek hasonlóan fontosak lehetnek annak megítélésében, hogy ki hogyan teljesít. És úgy vélem, hogy pont a környezeti fenntarthatóság mércéjét nem szabad figyelmen kívül hagyni. A kohéziós politikával kapcsolatban a strukturális alapokra vonatkozó támogathatósági kritériumok, illetve a kohéziós alapokra vonatkozó támogathatósági kritériumokra beszélünk. Itt az általános rendelet 82-es eh, cikke 2006-2008-as időszakot veszi alapul a régiók kijelölésében. 2000 8 és 2009 időszakában a struktúrás alapokra. Ez alapidőszak vagy referenciaidőszak, de ne felejtsük el, hogy mi történt 2008-ban. Akkor jutott be a gazdasági válság, hölgyeim és uraim. Éppen ezért 2011 esetében hát el kell azon gondolkodnunk, hogy melyik évet használjuk referencia évnek, hiszen e, a gazdasági válság legmélyebb időszakát alapul venni, ez mindig veszélyes. Köszönöm. Thank you very much indeed, Madam Chair. I can only welcome and support. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogatom a képviselőket, illetve a rendelet általános filozófiáját, ahogy ezt a jelentéstevők is elmondták. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert nagyon jól megmutatja, hogy a politikai frakciók szoros együttműködésben támogatást szerezhetünk a jelentés mellett, ami nagyon fontos lesz a tanácsa való tárgyalások során. Tehát szerintem nagyon is pozitív ez, nagyon is helyén való. A második megjegyzésem. Nagyon jó lenne, hogyha a partnerségi szerződésben, illetve a magatartási kódexben megerősítenénk a tagállamok intézményes és adminisztratív kapacitását. Számomra ez rendkívül fontos, nem csak azért, mert bizonyos tagállamok nagyon súlyos problémákkal néznek szembe, hanem azért is, mert az új, bonyolult kohéziós politika miatt, és gondolok itt a megvalósításra, nagyon fontos, hogy jó szinten legyen az intézményes és administratív kapacitás. Jó lenne, hogyha a tagállamokat rá tudnánk venni arra, hogy megfelelő legyen az intézményes kapacitás. Ennek a módja pedig az, hogyha benne van ez a partnerségi szerződésbe, illetve a magatartási kódexben is kötelező érvényű kitételek legyenek erre vonatkozóan. Az biztos, hogy bizonyos tagállamok nem lesznek boldogok emiatt, de azt hiszem, hogy a kohéziós politika jobb eredménye érdekében ez az egyetlen lehetőségünk. Így lehet megfordítani a jelenlegi nem túl pozitív tendenciát. Aztán, ami az Euro Facility-t illeti, ez is a rendelet részét képezi. Tudom, hogy vannak aggályok a tagállamok, illetve a képviselők között is, a jelenlegi felállás nem elfogadható. Véleményem és kérésem több tárgyalási forduló után az, és konzultációkat követően az, hogy a regió, illetve a MOV főigazgatóságok egy közös javaslattal rukoljanak elő, amely megpróbál majd választ adni a jelenlegi aggályokra, és meg tudjunk arról győződni, hogy a CF-et nem csak, hogy elfogadják és megszavazzák, hanem valóban meg is valósul. Meggyőződésem az, hogy teljes mértékben támogatnunk kell ezt a parlament részéről, és ennek az a módja, hogy egy olyan dokumentumot hozunk létre, amelyet Hán és Kallász biztos urak aláírnak, és ez politikai garanciát biztosít majd arra, hogy a két megközelítés, a két filozófia kéz a kézben támogatni fogja a CF-et. A kohéziós politika jelentéstevőjeként a 10 milliárdos transfert jóvá kell hagynom, ez elég sok pénz. Azt szeretném, hogyha a tagállamok, a régiók, illetve maga a kohéziós politika garanciát kapna. Köszönöm szépen, és hálás vagyok a két jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Luis Chávez. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is eh, gratulálni szerettem volna a jelentéstevőknek a kitűnő munkához. Azt gondolom, hogy nagyon fontos volt a feladatuk, hiszen új keretről van szó a programozás kapcsán, és ez egy sokkal bonyolultabb eh, keret struktúráját és a definíciót, valamint a megvalósítást tekintve is. A régiókat megpróbáltak a jelentéstevők egymáshoz közelebb hozni. Nagyon nehéz lesz a partnerségi projekteket felhasználni erre a célra. Egy éves időszak áll előttünk, és meg kell próbálni az operatív programokat definiálni. Egy nagyon nehéz időszakot élünk meg, válsági időszakát, és nincs túl sok időnk arra, hogy a befektetésekbe tegyük az alap, alapokat. Nagyon fontos regionális és helyi szinten dolgoznunk, amikor az új programozási keretet eh, definiáljuk. Éppen ezért gratulálunk a jelentéstevők munkájához, hiszen az új beruházásokra teszik a hangsúlyt. Ezen kívül el szeretném még mondani azt, hogy teljes mértékben egyetértek a makrogazdasági kondicionalitással. Hogyha megnézzük a legautonómabb területeket, akkor kiderül, hogy vannak olyan térségek, amelyek pénzügyi szempontból felelősek azokért a projektekért, amelyek megvalósít, amelyeket megvalósítanak, és világos az, hogyha ezeket a régiókat gazdasági vagy pénzügyi szempontból büntetjük, azért, mert a tagországok nem használják a megfelelő költségetési fegyelmet, megszorításokat, akkor ez nem fair az egyes régiókkal szemben. Egyetértek éppen ezért a jelentéstevőkkel. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a kohéziós politikának számos célt kell szolgálniuk, amelyeknek mindez a céljuk, hogy a növekedést támogassák Európában, és egyetértünk abban, hogy ez nagyon fontos. Egy alulról történő felfelé építkezéshez kell, hogy a rugalmasságot kössük, Ezeket a célokat nem tudják a régiók egyedül megvalósítani. Nagyon fontos, hogy a kohéziós politika csökkentse a különbségeket az európai régiók között. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a rugalmasságot felhasználjuk, hiszen ez a rugalmasság hozzásegíthet a célhoz. Ha megnézzük azt, hogy a finanszírozást a legperiferiálisabb területekre nézve hogyan alkalmazták, akkor itt egy rossz példát látunk, és nagyon fontos a gazdasági fejlettségi szintek közötti különbségeket csökkenteni. Köszönöm, mondja az elnök Schmidt kolléga. Marie-Thérèse, could somebody just... Marie-Thérèse? No, she was not sleeping. I was looking at her. No, she no. was just <laughs> involved in reading something. Pardon, excusez-moi. Merci, madame la Elnézést. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek a munkáért. Azt gondolom, hogy intelligens módon tükrözték azt a vitát, amelyet már több mint több hónapja folytatunk. Örülök a közös stratégiai keret megváltoztatásának, az ex ante kondicionalitásnak, a partnerségek megerősítésének az anyagban, és fontos, hogy a a teritoriás igények és a célok között szorosabb kapocs valósuljon meg. Én fontosnak tartok minden teritoriális célt, a városok bekapcsolódása eltűnik, és én ezt jó gondolatnak tartom. Van egy kérdésem, nem tudom, hogy a 21-es cikkeiben el tudnánk-e különíteni egy kis részt, amely a beruházásokra vonatkozna, amelyek tényleg a növekedést erősítik. A 61-es és a 66-os cikkelyekben a jelentéstevő esetleg megfontolhatná azt, hogy a tematikus koncentráció gyengül, és a 26-os pontban a teritoriális kifejezést tűzték bele ide a jelentést, én ezt támogatom. Megkérdezem őket, hogy a partnerségi szerződéseket, illetve az operatív programokat ide betűznék e még minden programozási szinten. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek a kitűnő munkáért. Köszönöm, Jens Nielsen. Thank you. Thank you very much. Köszönöm rövid leszek. Új képviselő vagyok. Meg kell, hogy mondjam, hogy e, valóban <clears throat> imponáló az a munka, amit a mi szakbizottságunkban a kollégák végeztek. Az előadók által az asztalra letett szövegek valóban kiválóak. Új képviselő vagyok, de a kohéziós politikában nem vagyok új, polgármesterként, regionális szereplőként, vezetőként a 90-es évek óta részt veszek ebben. És amikor én olvasom ezt a szöveget, ezt egy sajátos szemszögből teszem, a regionális partnerség szemszögéből, hiszen úgy érzem, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a politikát végrehajtsuk. Ez a regionális fejlesztés sikeréhez elengedhetetlen. Majd az előadókkal folytatott tárgyalások során erre visszatérek, a regionális partnerség szerepét újra és újra megemlítem majd. Thank you very much. Köszönjük. Nem vártam, hogy valóban ennyire rövid lesz. Még van 10 percünk, hogyha az Európai Bizottság készen áll, akkor meghallgatjuk Önöket, hanem akkor délután esetleg. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm. Köszönöm elnök asszony a lehetőséget először is. Az előadók munkáját szeretném dicsérő szavakkal illetni. Az Európai Bizottság általános rendelettel kapcsolatos javaslata hosszú és bonyolult szöveg volt, nyilván ez nem kis kihívás elé állította az előadókat. Az elmúlt hónapokban azonban azt látható és tapasztalhatók, hogy az illetékes előadó valóban a dolgok mélyére ásott, annak érdekében, hogy e, körültekintően e, elkészített módosító javaslatokkal álljon elő. Vannak közülük olyanok, amelyek számunkra problémásak, amit majd mindjárt elmondok, de mégis az nyilvánvaló, hogy az előadó érti, átlátja a javaslatunkat. És üdvözlöm azt a tényt, hogy a javaslatunkat alátámasztó e, alapelvek is osztják. A bizottság részéről eh, nem sok időnk volt a módosító javaslatokat érdemben tanulmányozni, ezt nyilván önök is megértik, és nem is egy helyre tartozik, ez nagyon sok szakértő munkáját öleli ezt fel, ezért megpróbálok a legfontosabbakra koncentrálni reakcióimban. Először is a partneri elv, partnerség elvével kezdeném. Az Európai Bizottság célja az volt, hogy a partnerségi elvet megerősítsük. Megragadám az alkalmat, hogy jelezzem, hogy a bizottság a magatartás kódexről szóló munkadokumentum, amelyet megértünk már, hogy elkészítünk, úgy tűnik, hogy a jóváhagyási folyamat a végéhez ért április 28-án, Tehát így most már eh, meg lesz a partnerségi a partnerségi elv gyakorlatba történő átültetésére vonatkozó munkadokumentumunk, tehát eh, ezek szerint önökhöz is eljut most már kisvártatva. A módosítókból azt szűrjük le, hogy egy két pilléres megközelítést alkalmaznának a partnerség elvére, mint egy különbséget téve a regionális és a helyi szervek, illetve egyéb partnerek között. Az Európai Bizottság kicsi furcsája, hogy ilyen erős különbségtétel van a kétfajta partner típus között, hiszen az összes érintett, érdekelt szereplő partnernek bizonyulhat. Nyilván a partner fogalma mást jelent régióról régióra, de a partnerség fogalma mégiscsak maga az átfogó fogalom mégiscsak általános érvényű kell, hogy legyen. A módosítók közül több is abba az irányba mutat, amelynek célja az, hogy világosabbá tegye illetve megerősítse egyes elemeit a javaslatnak, ezt támogatni is tudjuk. Például az előzetes feltételek szabása, úgynevezett ex ante kondicionalitás terén. Úgy véljük, hogy ez a pénzek elköltésének hatékonyságát csak javíthatja, Nem mindegy azonban, hogy milyen típusú beruházásról, befektetésről van szó és az alapvetően a mi gondolkodásmódunknak is megfelel. Hasonló módon a 61-es cikkben szereplő relokáció, áthelyezés, nos, amikor a program területen belül történik, akkor ez nem probléma. Hasonló módon az audit testület, a a 113-as cikkben javasolják, hogy merül lesz fel, hogy az Audi ösztönzőn az legyen, mint a management végrehajtó testület, tulajdonképpen ez is elfogadható számunkra. A rugalmasság kérdése a programok kialakítása során igen fontos kérdés. Valóban bizonyos esetekben szükség van a rugalmasságra, a régiók, egyes típusú régiók sürgősségi vagy különleges hozzáférése fontos. Lehet különleges esetekben olyan különböző tematikus célkitűzésekből is finanszírozásra kerülhetnek típus, egyes típusú beruházások, de itt az arányokról van szó alapvetően bizonyos határon belül kell mozogni ennek a rugalmasságnak annak érdekében, hogy ne e, kockáztassuk azt, hogy az egész rendszer logikáját ássuk alá, az olyan programok logikáját, amelyek a növekedés szolgálják, és aztán ezen programok eredményeinek a felmérését nehezíthetné. Az alapok e, összekeverése problémás lehet költségvetési és költségvetési ellenőrzési pénzügyi okokból ugyanazon prioritásos területen több alap párhuzamos felhasználása jelenthet a kombináció nem elképzelhetetlen, ahogy azt önök is tudják, az Európai Bizottság javaslata is felveti azt a lehetőséget, hogy egy műveletet különböző alapokból finanszírozzuk, tehát egy prioritásos tengelyen belül ilyen fúzió, az alapok ilyen fúziója nem szükséges, hiszen ez más módszerrel megoldható. A programok bemutatásával, prezentációval kapcsolatban. A javaslatunk szerint a rendeletek elfogadását követő 6 hónapon belül érkezenek a partneri megállapodások, az operatív programokat pedig 3 hónap múlva, miután a partnerségi megállapodások megszülettek, tehát ez lenne a sorrend. A logikája ennek az, hogy a partnerségi megállapodás nagyobb szerepet játszhasson legfontosabb stratégiai dokumentumként. Ezzel kapcsolatban egy fenntartásunk van, ha ilyen sorrendiséget írunk elő, akkor a folyamatba eh, egy automatikus késlekedést is beépítünk a programok elfogadására vonatkozóan, így késve kerülnek dolgozásra, a programok később indulhatnak be. Szerintünk ez nem jó. A programoknak a lehető leghamarabb meg kell születniük. Másodszorban a partnerségi megállapodások és a programok közötti hierarchia felvetése Nos, ez komplexebb dolog annál, mint hogy először jön a partneri megállapodás, aztán az operatív program, ráadásul nem is tükrözi a tagállamok sokszínűségét. A mi javaslatunkban elfogadtuk, beépítettük annak a szükségét, hogy a különböző tagállamok helyzetéhez kell alkalmazni a rendszert. Például a federális berendezkedésű tagállamokban nem elképzelhető egy felülről lefelé irányuló megközelítés a partnerségi megállapodások kidolgozásában, hanem inkább egy alulról felfelé építkező módszer képzelhető el, amikor is a régiók programokat készítenek, amelyek majd aztán a partnerségi megállapodás eh, megszületését segítik. A tagállamok berendezkedésének sokszínűsége miatt ez a fajta sorrendiség eh, legalábbis ilyen előíró, preskriptív módon, ha eh, bekerül az előírásokba, szükségtelenül késlelteti a folyamatot. Miért ne lehetne ezeket egyszerre benyújtani, vagy a partnerségi megállapodás létrejöttét követően egyből benyújthatnák az operatív programokat, így egyébként több idő maradna magukra a programok kidolgoz... áttárgyalására is. Főigazgató úr, szakítja meg az elnök asszony, ha megszakíthatom egy pillanatra, a szavazás után rögtön folytatjuk, majd meg kell hallgatni még az előadókat, és tovább kell lépnünk a következő napi rendi pontra. Elnézést kérek, főgazgató úr, de fontos véleményekkel kell még foglalkoznunk. Financial perspective. Uh, we have one hour and a half, which means half... Másfél óránk van, azaz fél óra minden véleményre, és szeretném, hogyha rögtön az elején mindenki jelezné, aki szeretne hozzászólni, Eh, hogy nagyjából ki tudjuk számolni, hogy mennyi időt szánhatunk mindenkire. Lássuk az eh, első véleményt. Tamás Poremba az előadója. A társadalmi változásra és innovációra vonatkozó uniós program kérdésének. Omówienia swojej opinii, eh, a kilka słów na początek. Köszönöm szépen. Szeretnék egy pár szót szólni. az általános koncepcióról. A 2014-2020-as jogalkotási csomag részeként a bizottság egy rendelettervezetet nyújtott be, amely egy új programot hozna létre, egy Európai Uniós programot a szociális fejlődés és foglalkoztatás témájában. Miről is szól ez? Nos, a bizottság azt javasolja, hogy három jelenlegi eszközt vonjunk össze, a Progress, az EURES és a mikrofinanszírozási programot. Tehát ezeket vonjuk össze egy egységes programba, amely a szociális fejlődés és foglalkoztatás témájával foglalkozna, ez lenne a címe. Ez megfelel az Európa 2020-as stratégiának, illetve az ebben szereplő célkitűzések felé mutat, megfelelő szociális védelmet nyújt, illetve az intelligens fenntartható növekedést, a szociális befogadás célkitűzésének is megfelel. Természetesen ezek az elképzelések mind üdvözlendőek, de van egy-két kérdésünk. Mi a hozzáadott érték abban, hogy ezt a három eszközt összefogjuk? Mi a célja a bizottságnak? A saját munkáját akarta megkönnyíteni? fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a bizottság semmilyen demarkációt nem határozott meg a különböző tevékenységek között az új program keretében, illetve a kohéziós alapokból származó finanszírozás között, ez pedig átfedésekhez vezet. Ezen kívül meglep még valami. ez pedig az administratív költségek növekedése. A jelenlegi gazdasági helyzetben, illetve a költségvetési megtakarítások fényében nagyon nehéz lenne elfogadni ezt. Továbbá, ami az 5%-os költségvetési tartalékra vonatkozó javaslatot illeti, ez is aggodalomra ad okot, hiszen ennek a felhasználását nem konkretizálta a bizottság, és ennek a tartaléknak az áthelyezését javasolnám. Ezen kívül a mikrofinanszírozásra is nagy hangsúlyt fektetnék, mert véleményem szerint a mikrovállalkozások adják az Európai Unióban újonnan elinduló vállalkozások 95%-át, ezért nagyon fontos a könnyű finanszírozáshoz való hozzáférés, ez a szociális befogadás, a társadalmi befogadás növelni, ezért azt gondolom, hogy az 5%-os tartalékot a mikrofinanszírozáshoz kellene áthelyezni. Tudom, hogy a tanásban vannak olyan országok, amelyek támogatják ezt a megoldást, de vannak olyanok, akik csak 3%-ot kívánnának erre a célra allokálni, 1%-ot a hitelekre, és 1%-ot pedig a mikrofinanszírozási eszközre. Szerintem az administratív eljárásrendet is egyszerűsíteni kellene. Ezen kívül aggodalomra ad okot a szociális kísérletezésre vonatkozó fix összeg 17%-át szeretné erre alokálni az alapoknak az Európai Bizottság, anélkül, hogy a szociális társadalmi innováció és kísérletezés területén konkretizálná a célkitűzéseket. Szerintem ezt a százalékot nem szabad ennyire rögzíteni, ennek rugalmasnak kellene lennie. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak statisztikára lenne szüksége a programok hatékonyságára vonatkozóan, különösen az EURES program esetében. Ezen kívül véleményem szerint a fiatalokra kellene összpontosítanunk, és ezért a programokon belüli tevékenységeket az ő igényeikhez kell igazítani, illetve kihívásaikhoz. A program célkitűzései csak akkor lehet megvalósítani, hogyha a régiókat és a városokat a megvalósítás minden szakaszába bevonjuk. Hiszen a régiók a legfontosabb szereplők a társadalmi, és szociális politikákat illetően, és nagyon fontos szerepet játszhatnak az innovatív megoldások megtalálásában. Ezért az ilyen regionális egységeket, hatóságokat már az allokációs fázisba be kellene vonni. A vélemény nem tartalmazza a nyitott koordinációs módszer témáját, szerintem ez egy rendkívül hasznos eszköz a szociális politika területén. Ezen kívül a szociális vállalkozások definíciójáról is szólok a véleményemben, valamint arról, hogy a részvényesei között nem lehet a profitot megosztani. Nyitott vagyok a véleményeket, szívesen meghallgatom, és biztos vagyok abban, hogy közösen ki tudjuk alakítani azt a szöveget, ami, amely mindenkinek a véleményét tükrözi majd. Köszönjük. Köszönjük, kedves kollégák, két árnyék előadó van eh, jelen. Szeretne valaki más hozzászólni? Még jó lenne most tudni, hogy úgy számoljunk az idővel. Jó, Kalembach asszony az első, és egyébként is, tehát egyben le is zártam. Dank, herzlichen Dank auch dem. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Nagyon sok fontos pontot tartalmaz ez a vélemény, amelyekhez teljes mértékben csatlakozni tudok, és néhány aspektusra részletesebben ki szeretnék térni és el szeretném mondani, hogy a szocialisták módosító milyen irányba mutatnak. Ami az eszközöket illeti, illetve ezek összevonását, Problematikusnak tartom a bizottsági javaslatot, itt három különböző programról van szó, teljesen más célkitűzésekkel, és hogyha a tanács már érezte a támogatását, ettől függetlenül ragaszkodnunk kell a saját pozíciónkhoz. Ami a strukturális és kohéziós alapokat illeti, a három programot, az Európai Szociális Alapot, az Európai Regionális Fejlesztési Alapot összeköti egymással, és a sikeres progressz projektekből szociális projektek is válhatnak, és az EURES szintjén létezik tagországi szint is, illetve regionális szint. A jelentéstevő elmond azt, hogy a három program nem fedi az EFRÉ-t, tehát nincsen átfedés, hanem az említett alapok célzott törekvéseket követnek. Azt gondolom, hogy a nyílt koordinációs módszereket alkalmazni kell. Ez számomra a szociális partnerekkel történő konzultációt is jelenti, éppen ezért a tagországok helyettesítése a nemzeti munkaügyi eh, ügynökségekkel nem volna helyes. Azt gondolom, hogy eh, ragaszkodunk el a tagországokhoz, itt akkor a szociális partnerek is benne vannak. Nincsenek Európai Uniós szinten olyan struktúrák, amelyek a részvételt biztosítják, éppen ezért módosítót fogunk benyújtani. Teljes mértékben támogatjuk a jelentéstevő kérését, a regionális és lokális szinteket a projekt tervezésbe és megvalósításba fontos bevonni. Ami a szociális vállalkozás definícióját illeti, mit pontosítani szeretnénk azért, hogy ne merüljen fel annak a veszélye, csak azért, mert a definíció nem pontos, hogy a vállalkozások ebben ne, ne tudjanak részt venni. Tehát fontos őket itt megtartani a korábbi projektekre minősítés szempontjából fontos mennyiség és minőségi értékelésekre utalni. Jelenleg számok támasztják alá az értékelést, és eh, nem vizsgálják meg azt, hogy minőségi szempontból milyen értéket teremtettek ezek a projektek. Tehát fontos, hogy nem csak a foglalkoztatásról van szó önmagában véve, hanem magas szintű foglalkoztatásról. A mikrofinanszírozási hiteleknél a mikrohitelek kiadása természetesen értelmes eljárás, annak érdekében, hogy az embereket eh, bevonjuk a foglalkoztatásba, Ausztriában nagyon sok vállalkozás eh, adósságot halmozott fel, és éppen ezért fontos már az elejétől fogva megnézni azt, hogy a vállalkozás alapításoknál mik a kilátásai ezeknek az új vállalkozásoknak. Hiszen nagyon gyakran álmunkanélküliségbe szorítják eh, a korábbi alkalmazottakat, és ez nem elfogadható. Ami a százalékos arányokat illeti, itt véleményeink különböznek, 15 százalékos csökkentés szeretne a javaslat, mi úgy érezzük, hogy a 25 százalék lenne a megfelelő a szociális kísérletezési projekteknél. A partnerségeknél, a mikrohiteleknél vissza kell fizetniük a hitelt felvevőknek a hiteleket, és úgy érezzük, hogy a 20% megfelelő a teljes költségvetéssel összevetve. Mi szeretnénk azt, hogyha az adminisztratív költségek csökkennének, az 5% megfelelőnek tűnik, a bizottság 2%-ot jelölt meg, és azt gondolom, hogy itt még tárgyalásokra lesz szükség. A hatos cikkelyben a személyek kifejezést a munkavállaló kifejezéssel szeretnék helyettesíteni. Itt szemantikai jellegű kérdésről is van szó, de számomra ez azt a benyomást keltheti, hogy azok, akik munkát keresnek, jelenleg nincsenek munkaviszonyban, illetve amennyiben e, képzési intézkedésben vesznek részt, úgyis kikerülnek a mobilitással. Az EURES nél a fiatal felnőtteket jelöli meg, mint célcsoportot a javaslat, mi problematikusnak történjük, tartjuk a külföldre történő munkaközvetítést a fiatalok számára, éppen ezért eh, még fontos vitákra lesz szükség, illetve konstruktív megbeszélésekre. Az ötös módosító indítványnál pedig fontos volt megemlíteni azt, hogy eh, minden a kompetenciák szerint történjék, és a szubszidiaritás elve is érvényesül. Éppen ezért én itt nem látok veszélyt. Köszönöm szépen a jó együttműködést, és várom további visszajelzéseiket. Köszönöm. Mács uh, Karima Köszönjük. Merci, Madame la Présidente. Euh, moi, tout d'abord, je... Köszönöm, elnök asszony. Sajnálom azt, hogy ilyen későn mutatták be a jelentést hiszen az Employ szakbizottság már jelentős mértékben előrelépett ebben a témában, a módosítók benyújtásának határideje már lejárt a foglalkoztatási szakbizottságban. Szeretném hangsúlyozni ezt, hogy nagyon fontos ezekben a programokban megerősíteni a partnerség elvét a program kezelésében. A zöldek nem támogatják a százalékok, közelező érvényű százalékok bevezetését, a különböző prioritásoknál. Számunkra az a fontos, hogy rögzítsük eh, a prioritásokat a 7 évre nézve, és fontos, hogy rugalmasság maradjon meg az alapok eh, hozzáférésénél, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor bizonyos borítékokban megmaradnak eh, rá nem fordított összegek, és másod pedig hiányzik majd a pénz. Fontosnak tartjuk az erős partnerségeket, és szeretnénk biztosítékot arra, hogy az alapok támogatásai oda mennek, ahol ezekre szükség van. Fontosnak tartjuk e- ezen kívül azt, hogy az innováció és a szociális kísérletezés konkrét projektekhez kapcsolódjék, konkrét megvalósításokhoz, és ne pusztán nagy terjedelmű projektekhez. Tehát itt a helyi szintű megvalósításra kell támaszkodni. A partnerség elvét fontosnak tartjuk, ennek megerősítését egy széles körben kell alkalmazni, de fontosnak tartjuk a helyi szintű szereplők bevonását. Egyetértünk abban az aggályban, amely a fiatalok támogatására irányul, hiszen ők az első áldozatai ennek a válságnak. Éppen ezért azt javasoljuk, ahogy ezt már megtettük a frakciókkal történő nőegyeztetésben, Steinbrück asszonyjal is, tehát azt javasoljuk, hogy vezessünk be egy negyedik pillért ebben a programban, amely speciálisan a fiatalokat célozza meg. És ezt az Európai Bizottság be fogja majd mutatni, ezt a programot. Tehát fontosnak tartjuk a regi számára ennek a negyedik pillérnek a bevezetését. A diszkrimináció elleni küzdelem kikerült ezen programkörből, és a polgársági programokhoz csatlakoz, csatlakozott. Fontosnak tartjuk, hogy ezek a kérdések továbbra is prioritást élvezzenek, hiszen több területen átnyúló jellegűek. Ebben a szellemben fogunk módosítókat megfogalmazni, és reméljük, hogy a foglalkoztatási szakbizottságban elkezdett munka továbbvihető, megfelelő kompromisszumokat tud találni majd a regi és a foglalkoztatási szakbizottság, mégpedig közösen. Petro Luhan kapja meg a szót, bocsánat, eddig nem vettem észre, árnyék jelentős tevőként öné a szó. Madame Chair. Um, e, e, o, e un aviz extraordinar de importante din partea noastră, pentru că avem de-a face cu o... Köszönöm szépen. Nagyon fontos ez a jelenlegi jelentés, hiszen egy radikális változtatást hoz az európai munkában, különösen az új tagállamok munkaerőpiacában. Mindannyian tudjuk, hogy a globalizáció, illetve a technológia fejlődése bizonyos szakmákat hátrányosan érintett, illetve más területeken pedig kapacitás emeléshez járt emeléshez vezetett. Gondolok itt a nagyon is technológiára épülő területekre, vagy pedig azokra, amelyek eddig 15-20 évvel ezelőtt nem léteztek. Különböző életkor osztályokat és szociális rétegeket érint ez a változás. Ez pedig azt jelenti, hogy a nemzeti, a regionális, illetve az európai politikát ezekhez a változásokhoz kell igazítani a szociális területen. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon fontos a jó koordináció, hiszen ez fontos előnyöket hozhat a munkaerőpiacon. A bizottsági javaslat szerint egyszerűsítenek kellene az alapokhoz való hozzáférést, egy egységes megközelítésre van szükség, amely nagyon is hatékony az európai alapok felhasználását illetően, és egyértelmű, hogy változtatásra van szükség. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az, hogyha egy egységes megközelítésben fogjuk össze a három eddig létező eszköz, tehát a Progress, az EURES és a mikrofinanszírozási eszközt. Ez az egységes program foglalkozna társadalmi változásokkal, és ez egy kiegészítő megközelítést biztosít, és a szociális politikák jobb ellenőrzéséhez, összehangolásához vezetne. Tehát így a szociális politika teljesítményét lehetne növelni ezzel a három programmal, illetve ezek összefogásával. Aztán nagyon fontos az Európai Uniós jogalkotás modernizálása, méghozzá úgy, hogy figyelembe vesszük a legfontosabb szabályozásokat, rendeleteket, és meg kell győződnünk ezek hatékony megvalósításáról is. Ez rendkívül fontos az európai állampolgárok számára, és mindenek előtt hangsúlyoznám, hogy fontos ez dél-kelet-európa állampolgárai számára, hiszen, hogyan önök is tudják, nem tudnak munkahelyeket találni az innen származó állampolgárok. Tehát nagyon jó az, hogyha a három eszköz konszolidálására egy közös eszközt hozunk létre. És ez azt jelenti, hogy egy egységes megközelítést fogunk alkalmazni a politikai frakcióktól függetlenül. Ebből azokból kifolyólag úgy érzem, hogy változtatásokra van szükség. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió célkitűzéseit mindenki jobban támogassa, hiszen ott van az Európa 2020-as stratégia, ott van a befogadó növekedés stratégiája, az innovációs stratégia, minden eh, aspektust figyelembe kell venni ezen rendelet hatája alatt. Meg kell próbálni együttműködni a tagállamokkal, illetve egy európai politikát létrehozni, egy kohéziós politikát, amely kötelező érvényű számukra, és ez megfelelő szakmai előremenetelt biztosít, illetve megpróbálunk a többi politikai terület számára hasonló irányvonalat vázolni. Tehát fontos, hogy ez az Európai Unió ágazati politikájával mintáként szolgáljon, és megfeleljen az Európa 2020-as stratégiának is. Tehát Annyit kívánok hangsúlyozni, hogy egy egységes eszköz nagyon jól mutatja, hogy stabil alapot hozunk létre a szociális politika területén, jól tükrözi azt, hogy elkötelezettek vagyunk és magabiztosak. És ez vonatkozik minden szereplőre, minden szinten, a helyi szinten, a regionális szinten, nemzeti és európai uniós szinten is. Ezen kívül hangsúlyozni kívánom azt is, hogy változtatásra van szükség a szociális területen. Eddig még nem tanáltuk meg a szociális innováció számára megfelelő dimenziót. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy kulcselemeket határozzunk meg, amelyek aztán irányvonalat adhatnak a szociális politika területén, gondolok itt a szociális befogadásra, az innovációra, az erre vonatkozó stratégiákra. Az innováció egy nagyon-nagyon hasznos eszköz, egy erős eszköz különböző problémák megoldására, például az öregedés kérdésére is. Aztán ott van a szegénység, a munkanélküliség, a munka megszervezése az új életstílusok függvényében. Ezek mind nagyon fontosak ezen kívül ott van az igazságszolgáltatás, az oktatás, illetve a társadalmi segítségnyújtás témája. Nagyon-nagyon eltérőek a, a szociális rendszerek a különböző országokban jelenleg, ezért esetleg az Európai Unió keretében a különböző területeken a szabályok egységesítésére lenne szükség. A három eszköz összefogása tehát hozzáadott értéket hozhat, és reméljük, hogy ez hamarosan elfogadásra kerül, mi és mindenképpen segíti majd az Európai Bizottság programjának megvalósítását is. Egyre többet hallunk erről a különböző közbeszédekben, illetve foglalkoznak ezzel a különböző szakmai szervezetek, minden tagállamban, illetve a közigazgatás területén is fontos, hogy erről nyíltan beszéljünk. Tehát kohéziós megközelítésre van szükség, az európai irányvonalat kell követni, ugyanakkor az európai nemzeti, illetve reg regionális szinteknek oktatási programokat, illetve átképzési programokat kell biztosítaniuk a felnőttek számára hiszen jelenleg a szociális változásokat illetően nincsen Európai Uniós szintű program, nincs egy egységes álláspont, nem javaslunk semmit az egyes régiók számára. Tehát a globalizáció, illetve a technológia fejlődésével kapcsolatos változásokhoz nem igazodunk, és nincs erre vonatkozó közös programunk. Ez mindezeket figyelembe kell venni, és általánosságban véve támogatom a jelentéstevő álláspontját. Nagyon is összetett ez a jelentés, nehéz volt közös megoldást találni, illetve nehéz ezt megtalálni, de muszáj. Köszönöm szépen. Köszönjük, Nielsen úr két percet kap. Köszönöm, elnök asszony, de nincs szükségem csak egyre. Szeretnék rámutatni, hogy mennyire fontos a, az, hogy hogyan definiáljuk a szociális gazdaságot. Erről folytattunk már vitát a múlt héten, és hát nem volt egyértelmű a szociális vállalkozás definíciója és szerepe roppant fontos. Szeretném, hogyha erről többet beszélnék még. Köszönjük, Tamás Poremma kap szót. Köszönöm. Röviden akkor összefoglalnám az eddig elhangzott pontokat a vitában. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt az általam készített dokumentumhoz, hölgyeim és uraim. Elviekben Az Európai Bizottság által javasolt finanszírozási szint de eh, igazából nincs nagy gondom. Amit mindenképp el szeretnék kerülni, az az, hogy a programon belül a különböző eh, szintű finanszírozási szintek eh, átfedik egymást a regionális programokkal, pedig nagyon sok hely van, ahol ezek átfedik egymást. Szerintem éppen ezért arra kell megoldást találnunk, hogy ezt a helyzetet elkerülhessük hiszen ezzel ez az új program nem lehet túl hatékony. Ami a szociális társadalmi kísérletezést illeti, nem minden tagállamban megy jól ez a dolog. A különböző programok végrehajtása nem halad jól mindenhol, ezért ennek a kísérleti, társadalmi szociális kísérletekre eh, fordított összegek csökkentését javaslom. Emellett hangsúlyoznám azt is, hogy nagyobb mértékben kellene koncentrálnunk a fiatalkorúakra, a munkakeresőkre, akik az európai gazdaság eh, jövőjének a letéteményesei, Elsősorban nekik kellene segítenünk, ezt elég határozottan hangsúlyozom véleményemben. Ahogy azt már említettem, az önök által takat megpróbálom figyelembe venni, az árnyékere adókkal is egyeztetek, majd annak érdekében, hogy közös álláspontra jussunk, roppant, összetett, bonyolult témakör ez, nem lesz könnyű megállapodásra jutnunk, de nem is lehetetlen. Szerintem eh, bizakodóak lehetünk ez ügyben. Eh, thank you. Eh. Köszönjük, Tamás. Igazából most már csak azt kell döntenünk, hogy a módosítók benyújtásának a határideje mi legyen. Én május 3-a dél 12 óra az én javaslatom. Látom, nincs ellenvetés, lépjünk is tovább a következő napirendi pontra. Joachim Celler, szomszédságpolitikai eszköz, szeretném még egyszer kérni mindazokat, akik szeretnének hozzászólni, hogy tudjuk, hogy hányan, mennyi idő jut mindenkinek. Zeller úr a szó. Köszönöm, elnök asszony, az Európai Unióról szóló szerződés a jó szomszédsági a politika kialakítását irányozza elő a szomszédos országokkal, illetve a gazdasági jóléten. Az Európai Unió eh, déli és keleti határain számos országban bevezetésre került eh, Algéria, Azerbajdzsán, Egyiptom, Grúzia, Jordánia, Lib- Libanon, Ízia, Izrael, Moldávia, megszállt palesztin területek, Szíria, Tunézia és Ukrajna vesznek részt a szomszédsági politikában. Az Európai Unió szomszédos országoknak privilegizált partnerséget ajánl, a közös értékek mellett történő kiállás, emberi jogok, jog, jogállamiság, demokrácia, piacgazdasági megközelítés, fenntartható fejlődés és az éghajlati változás jelennek meg. Közös célokként az európai szomszédségi politika célja szorosabb társulás, gazdasági integráció ezekkel az országokkal, a személyes kapcsolatok, illetve a személyek mobilitásának erősítése. A következő pénzügyi, többéves pénzügyi programban 2014 és 20 között ezt a politikát egy újonnan létrehozott európai szomszédsági eszköz fogja finanszírozni, azon országokra terjed ki, amelyeket megemlítettem, illetve Oroszországra. A jelenlegi támogatási időszakban 2007 és 2014 között időszak néve létezett egy rendelet. Mi a célja a rendelet átdolgozásának, illetve az új eszköznek? Az európai szomszédsági politika áttekintése kapcsán az Európai Unió és szomszédos országai közötti kapcsolatokat elemezték és értékelték a közkonzultációk, módosításokat tettek ez szükséges, amelyeket a bizottság nagy részt figyelembe vett. Meghallgatáson a határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatban meghallgattunk szakértőket, akik azt mondták, hogy a határokon átnyúló együttműködés az Európai Unióban, a határmenti régiókban eredményes volt. A külső határokon történő, határokon átnyúló együttműködés kapcsán pedig még jelentősebb hiányosságok mutatkoznak. Külügyi szakbizottságban a jelentéstevő szervezett egy meghallgatást, és a szakértők abban erősítettek meg bennünket, hogy az európai szomszédsági politika fontosabb, hogy részletesebben rögzítse céljait. Melyek azok a módosítások, amelyekre szükség van? Egyrészt a több, többért elv alkalmazása, a szomszédsági politika lehetővé teszi a partnerországok közötti differenciálást, a közös célok és értékek érdekében, és ezen országok számára fontos pénzügyi ösztönzőket kialakítani a reform törekvéseiben. Tehát nem egy öntözőkannás politikát szeretnénk folytatni a szomszédsági politikában, hanem célzó stratégiai jellegű megközelítést alkalmazni. A programozási időszakot csökkenteni kell, és a belső politikai területekkel történő kapcsolatot szintén fontos hangsúlyozni, valamint a külkereskedelemmel erőteljesebb kapcsolat teremteni. Ami a regi számára, illetve regionális fejlesztési politika számára fontos, azt megpróbáltam a módosítók segítségével, amelyeket elkészítettem a bizottsági javaslathoz összefoglalni. A konzultáció eredménye azt mutatta, hogy bizonyos fontos módosításokra szükség volt. Ehhez tartozik például a földrajzi alkalmazási terület kibővítése, fontos szociális és kulturális központokra történő kiterjesztés, illetve a közös eszközkezelés. További módosításokra szükség van, és módosítóim is ezen irányba mutatnak. Egyrészt az eszközök növelése, a határokon átnyúló együttműködés projektjeire, ez az ENI 7%-át tenné ki. Itt elnézést szeretnék kérni. A dokumentumban az áll a bizottsági javaslatnál, hogy 3%-os ez az arány, és itt egy hiba történt, elnézést kérek, az Európai Szomszédsági Eszköznél tehát itt 5%-ról van szó, nem 3%-ról. Határokon átnyúló együttműködésnél 7%-os emelést szeretnénk, és a szomszédsági eszköz létrehozásánál is ezt kértem. Megemlítése kerül a teritoriális együttműködés, illetve az a kitűnő szerepvállalást, amelyet a ter- teritoriális együttműködésben ez az eszköz játszik. És az Európai Unió külső határain is létrehozhatóak határokon átnyúló projektek, és a szomszédsági eszköz létrehozása éppen ezért is fontos. Ami a lokális és regionális szint bevonását, illetve az operatív programokba, illetve a civil társadalom bevonását. A kohéziós politikához hasonlóan a szomszédsági politikának is partnerségre kell alapulnia, illetve egy multi nacionális megközelítésre, és a helyi szintű szereplőket fontos bevonni az operatív programokba. A tagországokban azt éljük meg, hogy a kormányok helyzete nem könnyű. Azt gondolom, hogy a szomszédsági politikát nem a nemzeti kormányok elképzelésének megfelelően kell kialakítani, hanem regionális módon rögzíteni. A lakosság, mint kritérium alapján történik a bizottság javaslat értelmében a pénzek elosztása, ez pedig torzuláshoz vezethet, hiszen a kevésbé sűrűn lakott területeknek ugyanúgy szükségük van támogatásra, mint a sűrűn lakott területeknek, ahol több ember él. Tehát a lakosságot, mint kritériumot nem szeretnénk helyettesíteni, hanem semlegesebb jellegű definíciót alkalmazni. és mint más európai finanszírozási formátnál, a szomszédsági politikánál is fontos a félidős értékelés bevezetése. A kohéziós <clears throat> politikában ez már jól bevált gyakorlat. A delegált jogi aktusokat kritikusan tekintjük, amikor a bizottságot ezzel a jogi eszközzel ruházzuk fel, de ez még mindig jobb, mint a bizottsági javaslat megfogalmazás, angolul idézem, in duly justified circumstances, tehát csak jogos feltételek mellett, amelyek megalapoznák mindezt. Az Európai Parlament nem látja be ennek a szükségességét a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban, még akkor is a parlamentnek nincsen vétó joga, de a bizottságnak közölnie kell ezeket az anyagokat. És a parlament nagyobb hatással bír. A kollégákkal az AFED képviseletéből már egyeztettünk. Fontosnak tartunk egy külön rendeletet létrehozni a határokon átnyúló együttműködésnél. Az egyes módosító indítvány erre irányul, azok a projektek, amelyek a szomszédos országokkal történő együttműködésre irányulnak, szinte alig valósulnak meg, és éppen ezért fontos pontosan meghatározni azt, hogy mi minősül közös projektnek, beleértve a közös finanszírozást is. Továbbá szükség van egy közös számlára és folyószámlára, és fontos, hogy közös kritériumai valósuljanak meg a támogathatóságnak is. A kohéziós politikában, ugyanúgy, mint a szomszédsági politikánál, szükség volt egy külön fejezetre, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó rendeletre, hasonló valósulhatna meg a szomszédsági eszköz létrehozásánál. Annak érdekében, hogy a külkapcsolatokban a határokon átnyúló együttműködést javítsuk, tehát kívánatosnak tartjuk a külön rendelet létrehozását. Szeretnék továbbá utalni arra, hogy a munkaanyag az európai szomszédsági eszközről még nincsen meg. Az AFED-ben az ottani kollégával, illetve a mi szakbizottságunkban az tevőkkel első konzultációt valósítottunk meg tegnap, és feszült érdeklődéssel várom a további vitát. Köszönjük szépen. Két árnyék előadó is jelen van, ha jól értem. Szeretne még valaki hozzászólni, mielőtt lesz, lesz zárom a hozzászólók teljesen? Igen, még valaki? Jevgenyi Kirilov lesz az első. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnénk gratulálni az előadónknak, kiegyensúlyozott egyensúlyozott, véleményez, és nagyon jó volt vele együttműködni. Ezen kívül a határon átnyúló együttműködés nagyon fontos a tagállamok és szomszédos államok között, illetve a partnerállamokkal. Ez jó néhány területen mindenki számára csak előnyös lehet. Gazdasági, politikai szempontból Ez új lehetőségeket nyit számunkra, és egyes területeken biztos vagyok benne, hogy ehhez az AFET is hozzájárul. Majd eh, hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek közötti kapcsolatokat építsük, illetve hogy eh, a bizalmat eh, kialakítsuk. Tegnap már beszéltünk erről, Zeleki szúr erről, és persze volt, amit még tisztázni kellett. Talán módosítókkal javíthatunk ezen, de ahogy azt említettem, nagyobb kiegyensúlyozottságra van szükség. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy szigorú feltételeket szabunk a szomszédos országok számára, mint amit teljesíteni tudnak. Mire gondolok itt? Vannak itt bizonyos különbségek. Az egy dolog, hogy a keleti partnerséghez tartozó országokkal hogyan fűzünk szorosabbra a kapcsolatokat, de Észak-Afrika van teljesen más a helyzet, és pontosan ez az, ahol a nehézségeket látom. Persze kohéziós politikai eszközökkel hasonlítjuk ezt, illetve a javasolt szomszédság politikai eszközzel, akkor ne szabad elfelejteni, hogy ezek a különböző fejlettségi szintek még akár frusztrációhoz is vezethet projektek végrehajtásában. Véleményem szerint a partnerségi elv a monitoringban, a programozásban és a végrehajtásban objektív nehézségeket is okozhat, ezért kell egyensúlyozottabbnak lennünk. Az egy dolog, hogyha a civil szervezetek részt vesznek mondjuk Grúziában vagy Moldovában, és teljesen más az, amikor ilyen partnerséget keresünk Líbiában, ahol a civil társadalom szinte ismeretlen fogalom. De a folyamat elején még ennyire nem támaszkodhatunk erre. A partnerségi elv képítése valóban fontos, szerintem ezzel egyet kell, hogy értsük. hiszen közpénzekről beszélünk, az uniós pénzekről, legalábbis a projektekre költött pénzek esetében, de persze bizonyos korlátokat is kell állítani. Egyes országok esetében nincsen fejlett partneri oldal. E tekintetben kiegyensúlyozottabbnak kell lennünk, és erre vonatkozóan éppen ezért módosító indítványokban kellene gondolkodnunk. Ami igazán fontos, az az, hogy ezt az elvet egyre gyakrabban, egyre határozottabban bevezessük. Nagyon sok országnak szüksége van erre. Persze alkalmazhatnánk a kevesebbet kevesebb értelvet is, de inkább a többet több értelvet szeretném én viszont látni ezen országokban. Nem könnyű, nem lesz ez könnyű folyamat, hogy a kormányzaton kívüli, nem kormányzati szereplőket is bevonjunk ebbe, de nem támaszkodhatunk csak és kizárólag a központi kormányzatra, mint társa ebben a kontextusban. Ezért végezetül még annyit fűznék hozzá, egy fontos dokumentum politikailag és gazdaságilag is fontos, hiszen szomszédos országokat így tudjuk bevonni az együttműködésbe. Köszönjük, François! Euh, euh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen. Először is a jelentéstevőnek a munkáját, aki látta a legfontosabb részeket, amelyen a szomszédsági politikát javítani lehet a következő programozási időszakban. Gondolok itt különösen a régiók szerepére, illetve a többszörös kormányzásra, valamint a szociális partnerek szerepére. Nem osztom Kirillov úr véleményét, mert szerintem 2020-ig e- tart a programozási időszak, és addigra már demokrácia, illetve a szociális szervezetek területén valóban előrelépéseket vált, foganatosítanak majd ezek a, meg ezek az országok, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezt segítsük, és együttműködést biztosítsunk az Európai Unióval számukra. Ami a nem kizáró jellegű kritériumokat illeti, Egyértelműnek látom azt, hogy a gyéren lakott területeken támogatni kell a, például a közlekedést, illetve a CO2 kibocsátást. És még egy megjegyzésem lenne a módosítókat illetően. A mi bizottságunk, illetve az AFEP bizottság mindkettő foglalkozik a szomszédsági politikával, és nagyon gyakran a makrogazdasági stratégia keretében kell együtt dolgoznunk, azonban itt hiányoznak a pontos javaslatok, a ambíciók, a már ami a makroregionális stratégiákat illeti, és ez nagyon nehézé teszi a kohéziós alap, illetve a fejlesztési alapok, valamint a szomszédsági politika közötti összhang kialakítását. Mulțumesc, doamna președinte. Noua propunere de regulament se bazează... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az új rendelettervezet egy új stratégiára épül, amely a szomszédsággal foglalkozik, és ezt igazítani kell az új politikai kontextushoz, valamint a konkrét célkitűzésekhez, amelyeknek számát 29-ről 6-ra csökkentették. A többet többért elv érvényesül, amely helyes, jó elv, hiszen könnyebben különbséget lehet tenni a partnerországok között, illetve az Európai Unióval való kapcsolatuk között. Üdvözlöm Celer kolléga munkáját, hiszen a legfontosabb elemeket be tudta venni ebbe a jövőbeli eszközbe, de véleményem szerint van egy apró probléma, amelyet valószínűleg majd megold az AFED bizottság, de az is helyes, hogyha mi is beszélünk róla. Tehát, ami a szomszédsági eszközt illeti, mi is történik akkor, amikor az Európai Unió politikai szempontból egy bizonyos rendszerrel megszakítja a kapcsolatot. Vélemény jelentéstevője vagyok a Kulturális Bizottságban egy kérdésnek, fölmerül, hogy a interpersonális kapcsolatokat fönn kell tartani, még az ilyen esetekben is, valamint a határon átnyúló projekteket is meg kell tartani. Ezen kívül esetleg a civil társadalommal, valamint a civil szervezetekkel, az NGO-kkal is meg kell tartani a kapcsolatot. Szerintem a kulturális diplomácia eszközeit ki kell használni, és a közösségi érveket, értékeket kell képviselni, még akkor is, hogyha maga a politikai rezsim problémát jelent számunkra, akkor is az állampolgárokról nem szabad megfeledkeznünk. Tehát szerintem ezt az aspektust is meg kell itt említeni a Kulturális Bizottságban. Erre vonatkozó módosítót nyújtok majd be, tehát a kultúra és az oktatás területén, mert szerintem ezek nagyon fontos aspektusai a határon átnyúló együttműködésnek a régiók közötti együttműködésben. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok Zeller úrnak. Thank you very much, Joachim. Köszönjük, Joachim Zeller szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzászóltak a vitához, az árnyékjelentéstevőknek is. Kiruló úr és Matula úr hozzászólását szeretném összevetni. Nem lehetünk biztosak abban, hogy az egyes tagországban hogyan alakulnak majd a politikai fejlemények, éppen ezért másként kell alkalmazni a partnerségi eszközt. Azt gondolom, hogy több szinten kell megjeleníteni ezt az eszközt, többszintes kezelést kell alkalmazni. Van például egy példa, egy adott tagországgal mondjuk megszűnnek a politikai kapcsolatok, például Fehér Oroszországgal. Viszont az emberek sorsa fontos, hogy ettől függetlenül fontos maradjon számunkra. Tehát fontos, hogy a, szomszédsági eszköz ne csak az adott tagország kormányának helyzetéhez kössük. Szeretnék emlékeztetni egy parlamenti vitára, kb. egy évvel ezelőtt került sor erre a vitára, amikor az arab tavasz kezdetét vette. Nagyon sok lelkes ember azt gondolta, hogy az Európai Unió pénzügyi elkötelezettségét is erősítenünk kell az arab térségben, egyes tagországokban, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a keleti partnerségi politikából vegyünk el pénzügyi eszközeket, és ezeket csoportosítsuk át a földközi tenger térségére. Az elmúlt 12 hónap eseményei azt mutatják, hogy ezek, ez teljesen felesleges lett volna. Tehát, hogyha globális fejleményekhez igazítottuk volna a segítségnyújtást, akkor most nem lennénk jó helyzetben, tehát az afettel további vitákat kell folytatnunk. Tehát mi regionálpolitikai idejfejlesztési szempontból készítjük a véleményünket, és ezt a regionálpolitikai megközelítést én különösen fontosnak tartom. Az a regi afett összekötését, és ezt a kapcsolat már korábban említettem, a jelentéstevővel szélesebb körű konzultációt szeretnék folytatni a jövőben, és az AFET munka dokumentumát még nem tették közzé. Ha gyorsan reagálunk, akkor a véleményünk bekerülhet az AFET munka dokumentumába is. Alfonzi úr megemlítette a makroregionális stratégiákat. Én is gondolkodtam arról, hogy a makroregionális stratégiákat milyen mértékben tudjuk ide bekapcsolni. Jelenleg az a helyzet, hogy létezik egy makroregionális stratégia, amelyről döntöttünk, ez pedig a balti tengeri térségi stratégia. Az egyetlen ország, amely az Európai Unión kívül helyezkedik el ebben a partnerségben, Oroszország és itt léteznek már elképzelések a területi együttműködésre, de a szakértők meghallgatása után az a véleményünk, hogy ez nem volt mindedig sikeres. Tehát fontos javítani ezt az együttműködést, függetlenül attól, hogy jelentős pénzügyi források állnak a rendelkezésre. A makroregionális stratégiához kötni lehet még más aspektusokat is, de jelenleg nincsen makri, makroregionális stratégiai megközelítés az Európai Unió keretein belül, az olyan országokkal folytatott kapcsolatokban, amelyek a partnerségi, szomszédsági politika részét is képezik. A Dunamenti térségi politika a Balkán országaira, illetve az Európai Unió országaira vonatkozik, olyan balkáni térségi országokra, amelyek nem, nincsenek benne a szomszédsági politikában. Most pedig a csatlakozási stratégiáról folyik a vita. Ez pedig egy másik típusú stratégiai eh, megközelítés. Eh, Lukacsenszka kolléganő készítette el ezt a témát. Létezik eh, még egy további stratégia, az Atlanti óceáni stratégia, amelyhez csatlakoztak Európai Uniós országok, de én ezzel nem foglalkoztam a saját anyagomban. Köszönetet szeretnék mondani a tanácsadóknak, illetve mindenkinek, aki segítette a munkámat. Jelentős konzultációs folyamatra volt szükség, és köszönetet szeretnék mondani az Európai Külügyi Szolgálat munkatársainak, illetve a bizottságnak is, akik nagyon segítőkészek voltak. Köszönöm. Thank you uh, very much. I, uh... Köszönjük szépen. El kell valamit döntenünk, hogy módosító indítványok beindításának a határideje mi legyen. Én magam is hozzáfűznék valamit. A módosítókon dolgozva azt kell megvizsgálnunk, hogy miért van az, hogy ezek a programok jelenleg miért nem működnek. Különösen oda kell figyelni arra, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap hozzájárulása valami történik, amikor már nem indulnak be a programok, mert ez a pénz Fontos, hogy ez mi történik. Ezt szerettem volna elmondani mindenkinek. Április 27-e dél 12 óra, a, tehát a határidő, módosítók határideje. Utolsó véleményre tovább léphetünk? Mikrofon nélküli hozzászólás. Holnap van 27-e, igen. Yeah. Well, the, the, the problem I, I was just also asking the why... A titkárságtól kérdeztem én is, hogy miért van szükség ilyen szoros határidőre, nos azért, hogy a kompromisszumok kidolgozására maradjon idő. Nincs más megoldás. Holnap, péntek dél 12 óra. Te is tudod, hogy néz ki a jövő hét, az egész hét elveszhet, hogyha meghosszabbítjuk a határidőt. Jövő héten gyakorlatilag nincs itt senki.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 május 3-a. Azonban így a kompromisszum építésre szolgáló időből lopunk el egy hetet. Én egyébként nyitott vagyok, nekem nagyjából mindegy. Oké. Okay. Május 3-a? Legyen május 3-a. Köszönjük, Mari Terez. Akkor tehát május 3-a mégis. Most pedig a Lukacsijevska jelentés vagy vélemény következik, előcsatlakozási támogatási eszköz, úgynevezett IPA. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottság által benyújtott rendelet tervezet az előcsatlakozási támogatási eszközre, az úgynevezett IPA-ra vonatkozik a 2014 és 20 közötti új pénzügyi időszakra. Ez a tagjelölt, illetve potenciális tagjelölt országokra is mutatkozik. Izland, Koszovó, Montenegro, Szerbia, Törökország, illetve Macedónia, illetve volt Jugoszláv-Macedón köztársasága, ahogy hivatalos nevén ismerjük. Az Európai Bizottság bővítési, illetve regionális fejlesztési igazgatóságának szakértőivel készítettem el illetve az érintett országokkal foglalkozó parlamenti küldöttségekkel, illetve a tagjelölt országok brüsszeli nagykövetségeivel. Civil szervezeteket sem hagytam ki, például az albán, macedón, török és montenegrói civil szervezeteket, illetve a fő előadóval, Vigenin úrral is egyeztettem, aki a külügyi bizottság tagja. Tegnap egyeztettünk az árnyék előadókkal is itt a Regiben. És Celler úrral szorosan együttműködve készítettük véleményünket, már csak azért is, mert eh, a két vélemény szorosan kiegészíti egymást, és hát frakciótársaként egyébként is könnyebb az együttműködés. Köszönöm mindenkinek, aki segítette a munkámat a titkárságban, a, a ilyen saját asszisztenseim, szakértőim, nem is beszélve a szakpolitikai tanácsadókról. Áttérve érdemi mondani valómra, nos az IPA a stabilitást, biztonságot és a jólétet tűzi ki célként, illetve ennek fejlesztését, javítását Európában. Tulajdonképpen a tagjelölt országokat próbáljuk ezzel felkészíteni az uniós csatlakozásra. Orientált, célzott stratégiai eszközre van szükség, amely kellően rugalmas ahhoz, hogy figyelembe véve az érintett országok sajátosságait meggyőződésem, hogy folytatni kell a szakmai és pénzügyi segítségnyújtást a bővítési folyamatban résztvevő országok irányába, hiszen ez jelentősen megerősíti az unió befolyását ezen említett országokban. Illetve nagyobb stabilitást garantál az unió közvetlen szomszédságában. Hogyha megengedik, akkor nem fogok most minden egyes módosító indítványról részletesen beszélni. 13 van belőlük, mindegyikhez fűztem egy rövid indoklást is. Ha megengedik, akkor inkább arra koncentrálnék, hogy mi a három legfontosabb aspektusa a véleményemnek. Az határon átnyúló um, műveletek, amelyek nyilván különösen fontosak a Regi Szakbizottságban, amely azt szolgálja, a regionális eh, együttműködés eh, fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, a határmenti együttműködés ugyanis a regionális fejlesztés egyik alapköve lehet, a főként a fejletlenebb régiókban, ahol a szomszédos fejlettebb régió tapasztalataiból profitálhat. A szakbizottságunk szempontjából különösen fontosnak tartom, hogy a legfontosabb célokra nagyobb pénzeket különítsünk el, ahogy ezt Teller úr is, jó magam is javaslom, hogy 7-es százalék legyen a határmenti együttműködésre jutó rész 3% helyett. Fontosnak tartom hangsúlyozni még a források odaítélésének eh, kritériumait is az IPA esetében. Az Európai Bizottság jelenlegi javaslaton is nem eléggé részletes ezen kritériumok vonatkozásában, amelyeket precízebben, pontosabban kellene meghatározni az előcsatlakozási támogatási eszköz a területi együttműködési eszközt is felöli. Itt az egyik legfontosabb előfeltétel a lakossági számadat. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy minél nagyobb legyen az adminisztratív és abszorpciós kapacitás egy országnak, annál több pénzt kapjon. Pontosan ezért mondom azt, hogy az adott országok igényeihez kell igazítanunk ezeket az igényeket, ezeket a, a kritériumokat, a Nyugat-Balkánt ugyanis igen, csak nehéz lenne összehasonlítani vagy összevetni azt a Nyugat-Balkánt, amelyet háborúk dúltak, és nyilván így az administratív lehetőségei, kapacitásuk is korlátozottabb. Hogyan lehetne mondjuk Izlandal, a fejlett Izlandal vagy az óriási Törökországgal egy lapon említeni? e tekintetben. Meg ne feledkezzünk a civil szervezetek szerepéről, a tagjelölt és tagjelölt jelölt országokban. hiszen a civil szervezetek igencsak nagy szerepet játszhatnak abban, hogy az adott országok adminisztratív kapacitását javítsuk. Ez a három fő terület, amelyre koncentrálni kívánok véleményemben. De persze a kisebbségek védelméről, a szervezetbűnözés elleni fellépésről, illetve a demokráciát erősítő eszközökről is említést teszek. Köszönöm a kollégák építő javaslatait, és természetesen továbbra is várok bármiféle óhajt, sóhajt kérést, megjegyzést. Three speakers basically Köszönöm szépen. Ketten, hárman kértek szót. Derek az első ezek közül, nem tudom, hogy kére még valaki szót, ha nem, akkor tessék, három felszólalónak fogom megadni a szót egymás után. Köszönöm elnök azt, hogy nagyon röviden. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, kiváló jelentést készített, és azt hiszem, hogy a jelentésben nagyon fontos gondolatokat szögez le. Nagyon örülök annak például, hogy hangsúlyozta a határmenti munkát, vagy a határon átnyúló munkát, ez szerintem rendkívül fontos, és kiemelt jelentőségű ez a közös projektek szempontjából, a szakértelem megosztása, a tudás megosztása szempontjából, tehát ezt fontosnak tartom. Aztán egy másik fontos gondolat, a demokrácia és emberi jogok kérdése, az előcsatlakozási országok közül vannak olyanok, különösen a Nyugat-Balkára gondolom, gondolok, ahol ez egy nagyon fontos kérdés. A kisebbségi jogokra külön utalt a jelentéstevő véleményében, ezt fontosnak tartom. Aztán az infrastruktúra, illetve annak a hiánya is rendkívül fontos az előcsatlakozási országok szempontjából. Itt még nagyon sokat teendő, az úthálózat, a vasúthálózat, a szélessávú internet hozzáférés, ezeken a területeken még nagyon sok beruházásra van szükség, és az Európai Uniónak fontos a szerepe ezen a területen. Aztán a kapacitási építés, a kormányintézmények számára, illetve a civil társadalom számára nagyon sok ország esetében ez fejlett és támogatásra szorulnak. És végül még egy utolsó megjegyzésem, amit meg akartam említeni. Szerintem ez nem elég határozott tankerül erő a jelentésben, ez pedig a bűnözés és a korrupció. Szerintem ez még mindig egy nagyon fontos kérdés, még mindig sokat teendőnk a jogi rendszerek területén, és úgy gondolom, hogy itt is rendkívül fontos szerepe van az Európai Uniónak, az előcsatlakozási országokat segíteni kell a korrupció elleni harcban, a jogrendszer kialakításában, de a jelentéstevő kiváló munkát végzett. Köszönöm szépen. Ugyas. Maria Ucsász következik. Grazie Presidente, sostituisco l'onorevole Jovine, che eh, è impegnato. Köszönöm szépen, Jovinen úr helyett kértem szót, aki, akinek máshol kell most lennie. Jovina úr, illetve az Álda nevében hadd mondjam el, hogy nagyjából egyetértünk a jelentéstevő megközelítésével, akinek egyébként köszönettel tartozunk a kiváló munkájáért. Az elhangzott kritikákhoz is csatlakoznánk, ami a határon átnyúló együttműködésre vonatkozik. Ez az egyik terület, a demokrácia megerőz, megerősítése, a szabadságjogok előmozdítása. Nos, ezeket az Európai Uniós erőfeszítésekkel kéz a kézben előtérbe kell helyezni. És szerintem, amikor az alapokat alokáljuk, akkor ezeket a konkrét követelményeket figyelembe kell venni, és így egyes potenciális tagjelölt országok nem kerülnek hátrányos helyzetben, helyzetbe, illetve az etnikai, valamint vallási kisebbségek védelme ugyanígy rendkívül fontos, illetve ez kapcsolódik a civil társadalomhoz és a nem kormányzati szervek szerepéhez. Mindemellett három megjegyzéssel élnék még zárásképpen. A jelentéstevő, illetve a kollégák teljesen helyesen elmondták, hogy nagyon fontos a korrupció visszaszorítása és ennek az ellenőrzése, de ezen kívül szerintem rendkívül fontos az is, hogy nyomonkövetési intézkedéseket foganatosítsunk, hiszen a bizottság azt javasolta, hogy a előcsatlakozási, előcsatlakozási alapok közvetlen igazgatása felé mozduljunk el, azaz decentralizáljuk ezt a folyamatot, és azt hiszem, hogy olyan eljárásrendre van szükség, amely ezt nyomon követi, kontrollálja. Az IPA alapok esetében a regionális és a struktúrális alapok felé való elmozdulást látjuk, és így a jövőbeli ö, tagok számára az erőforrás kezelést próbáljuk lehetővé tenni, ez egy tanulási folyamat, és természetesen az eddigi tapasztalatokat mindenképpen föl kell használni. Hogyha jól emlékszem, akkor Jolesz úr javasolta ezt, a, ez pedig az, hogy egy olyan munkacsoportot hozzunk létre az Európai Unió részéről, amely a terepen gyakorlati segítséget nyújtana a közigazgatásban. Aztán ott van a civil társadalom szerepe, ez is fontos. A végső megjegyzésem pedig az, hogy nagyon fontos, hogy a parlament a stratégiai dokumentumokban fontosabb szerepet vállaljon. Utaltam a 6-os, a 18-as cikkeire, utalnék a, a bizottsági javaslat 6 és 18-as cikkejére, és még tisztelt elnök úr, egy elnök asszony egy utolsó megjegyzésem lenne. Árnyék jelentéstevő vagyok a globalizációs és kigazítás alap témájában, és elnézést kell kérnem, ma délután nem tudok részt venni a szakbizottsági ülésen, mert a szavazáson kell részt vennem, ami némi harcot is igényel, ezért előre is elnézést kérek. François Alphonse. Oui, Madame la Présidente, euh, rapidement, puisque les deux rapports sont... Köszönöm, elnök asszony. Csak nagyon röviden a két jelentés kiegészíti egymást. Felmerül egy probléma, amelyről még el kell gondolkodnunk újból, ez pedig a kiegészítő jelleg, a szomszédsági alap, illetve az előcsatlakozási alap között, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap között a teritoriális együttműködés érdekében ahogy ezt elmondtuk az ülés eh, elején, a teritoriális együttműködés eh, nagyon fontosnak látjuk, hiszen a csatlakozó országok csatlakoznak majd ezekhez a politikákhoz is. Támogattam a jelentéstevő módosítóit, a kisebbségek védelmét is, ez a téma nagyon fontos számomra. Fontosnak tartom azt, hogy a szabályozások és a közfelépések Európában támogassák és védjék meg a kisebbségeket. De azt gondolom, hogy a szomszédsági politikában is van helye ennek a témának. Az előcsatlakozásra váró országok esetében vannak konkrét eh, makroregionális projektek, például a balkáni térségen, és éppen ezért fontos pontosabb mutatókat kidolgozni, illetve e, szabályokat kidolgozni arra vonatkozóan, hogy hogyan valósuljon meg az együttműködés. Köszönöm e, szépen. A jelentéstevő kap még egyszer szót. Köszönöm, köszönöm mindenkinek a véleményét, megjegyzését, javaslatát, ezek többségével egyébként egyetértek. Rámutatnék, hogy az infrastruktúra vagy az IT számítás technikai infrastruktúra valóban ez gyenge pont. Nem csak a tagjelölt országokban, hanem a már unión belüli országokban is. Ezt bevallhatjuk magunknak. Hiszen közöttünk is vannak olyan országok, amelyek bizony nem állnak túl rózsásan ezen a téren. Módosítóim tükrözik az árnyék előadók véleményét is, például a korrupció terén, vagy a nemzeti parlamentek nagyobb aktivitását, bevonását. Köszönöm mindenkinek a, az elmondottakat, várom a módosító indítványokat, és remélem, hogy az vélemény végső formájában elnyeri mindenkinek a támogatottságát. Köszönjük szépen! El kell döntenünk, hogy mi legyen a módosító indítványok benyújtásának a határideje. Május 3-át jelöltünk meg, eredetileg nem a holnapot, tehát május 3-a déli 12 óra. Ezzel ma délelőtti ülésünknek eh, véget vetnék, szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy délután szavazunk, így hozza el a szavazókártyáját magával.